Guten Tag, meine Damen und Herren. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! El is kezdjük az ülést. Szeretnék mindenkit megkérni, hogy foglaljon helyet. Első napi rendi pontként a napi rend elfogadása következik. A mai napra vonatkozóan Gunó úr azt kérte meg, hogy az ő vele kapcsolatos hetes napi rendi pontot ö, tegyük elé, előre és Rapti asszony jelentése a 19. pont után kerül sor. A 17-es pontot pedig holnap majd 22-es pontként fogjuk megtárgyalni, és a torinói 18-as 28-as pontot pedig majd holnap 17 órától fogunk tárgyalni, tehát a 24. pont után kerül rá sor. Hogyha nincsen ezen ezzel ellen bármiféle ellenvetés, akkor ezennel a napi rendet elfogadottnak nyilvánítom. Harmadik napi rendi pont a jegyzőkönyvek elfogadása a február 29-március 1-i, illetve a március 26 27 i ülésekről. Ha ezen nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak nyilvánítom a jegyzőkönyveket is. Hármas, elnök közleményei. Egy új tagot szeretnék üdvözölni a szakbizottságunkban, mégpedig Kliveti asszonyt Romániából, a szocialistáktól. Üdvözöljük, asszonyom! sok siker, sikert kívánok a szakbizottság tevékenységéhez. Aztán még a naptárak kapcsolatos ülés. Strasbourgban június 5-én 9, 9 órakor lesz egy ülésünk, Monaseti asszony jelentését fogjuk megtárgyalni majd, illetve Kósa úr véleményét a az Európai Uniós alapokkal kapcsolatban. Ezen kívül még lesz, van egy ideiglenes napirend a szeptemberi 18. üléshez, de egyelőre ez már tele is van, úgyhogy valószínű javasolni fogjuk, hogy még egy félnapos ülést adjunk hozzá a naptárhoz, mégpedig szeptember 17-én hétfőn délután szeretnénk majd egy ülést rendezni, de ezt e-mailben pontosítjuk időben. Aztán még a megjegyzések alatt a március elsőjei ülésünkön beszéltünk a globalizációs alapról, és ezzel kapcsolatban a titkárság készített egy összefoglalót, amelyet angol, francia és német nyelven most már el tudnak érni. Ezen kívül szeretnék tájékoztatni mindenkit arról, hogy interneten keresztül élőben is közvetítik az ülést, valamint szeretném Brody Korenz asszonyt is szeretettel üdvözölni körünkben. Akkor lépjünk is tovább rögtön a négyes napi rendi ponthoz. A költségvetéssel kapcsolatos háromoldalú egyeztetésre szóló mandátum. Filip Bullion az előadó, a módosítások megvitatását fogjuk elvégezni, és a szavazás holnapra terveztük, úgyhogy most át is adom a szót az jelentéstevő úrnak, tessék. Merci Madame la Présidente, merci aussi d'avoir accepté la, la Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm azt is, hogy a napirend módosítását jóvá hagyták. Ha engedik, akkor a 2013-as költségvetésre térnék vissza, az ugyanis néhány napja ezt már bemutattam a foglalkoztatási szakbizottságban, de azóta történtek változások. Például az innovációs progress, EURES mikrofinanszírozási programokkal kapcsolatban, a foglalkoztatás a fiatalok körében, illetve a KKV-k támogatása tekintetében különösen a fiataloknak a kkv biztosítsák a legtöbb munkahelyet. A 2013-as módo- kapcsolatban 29 módosítót nyújtottak be az árnyékjelentéstevők, ezt köszönöm. Ezek közül négy kompromisszumos módosító van, nem öt, amelyet minden illetékes frakció támogatni tudott. A C kompromisszumot Zuber visszahívta a zöldek részéről, Gönc asszony ezt visszautasította, tehát külön fogunk szavazni, és az is lehetséges, hogy Gönc asszonynak szóbeli kiegészítése lesz a 11-es módosítóhoz, ami eredetileg a C kompromisszumban szerepelt. Egy függ, semleges költségvetés, aminek a szociális csomagra nincs hatása. A 4-es és a 16-os módosítók a 90, 14, 26, 27, 29 a szocialistáktól, illetve a 18-as a zöldektől. Ezzel ellentétben szeret, ezeket szavazzuk meg a GUE-t, illetve a 3-as Kárnok úrtól, az ECR részéről. Itt ugyanis a megszorításokról van szó, de megszorításokat a fiatalok alkalmazásával kapcsolatban szeretnénk alkalmazni. Aztán 17-es, szintén ugye a szerzőtől, ezt se szavazzuk meg, mert szeretné újraértékelni az európai globalizációs kigazítási alapot. Szerintünk ez nagyon értékes alap, és hozzá tud járulni a foglalkoztatáshoz, a oktatáshoz, ezért a 18-ast a zöldek részéről, Lember úr részéről tudnám támogatni, mert ez átfogóbb. A 4-es Oberner részéről függetlenektől azt javaslom, hogy ellene szavazzunk, mert azt kívánja, hogy át először a saját állampolgároknak biztosítsanak munkahelyeket, és szerintem ez nem helyes. A 22-es, 23-as, 25-ös Züber részéről ezekről szintén azt javaslom, hogy nem elszavazzunk mert vagy nem kompatibilisek a pénzügyi kerettel, vagy túlságosan hagyatkozik a közösségi társfinanszírozásra, vagy pedig nagyon bizonytalan munkahelyeket teremtene, vagy pedig nem túl pontos a megfogalmazás konkrétan 22-esben. Tehát azt javaslom, hogy a szakbizottságunk ezen véleménnyel kapcsolatban a 2013-as költségvetésre így járjon el. Köszönöm. Als nächstes der Kollegin. Következő felszólaló Gáden kolléga. Merci, Madame la Présidente. Simplement... Köszönöm szépen, elnök asszony. Két szó. Támogatni szeretném a raportőr álláspontját és amit a, ami a kompromisszumokat illeti, azok értékes dolgokat tartalmaznak, az európai költségvetés mobilizálása, annak érdekében, hogy megvalósuljon a 2020-as stratégia, a nők helyzetének javítása, a vállalatok társadalmi felelősségvállalása, ezekkel teljes mértékben egyetértünk, és éppen ezért támogatni fogjuk, és tudjuk a kompromisszumos módosítókat. Köszönöm. then Madame Zuber. Zuber asszony. Um, obrigada, Sra. Presidente. Uh, em relação às, às propostas que nós... Köszönöm, elnök úr. Azokkal a javaslatokkal kapcsolatban, amit mi benyújtottunk, szeretném a következőt mondani. Úgy gondolom, nagyon fontos egy olyan időben, amikor válságot élünk át, és nagyon sok kísérletet tesznek arra, hogy a munka, munka jogot megnyírbálják. úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a finanszírozás megnövelése a tagok, tagállamok közötti szolidaritás céljára, illetve a növekedés és a foglalkoztatás ösztönzésére, különösen azokban a tagállamokban, amelyeket legsúlyosabban érintett a válság. Olyan módosítókat terjesztettünk be, amelyeket nyugodtan lehet ambiciózusnak nevezni sőt, esetleg azt is lehet mondani, hogy a több éves pénzügyi keretben nem illenek bele, ennek ellenére frakcióm véleménye szerint még ha nem is sikerül ö, ö, teljes mértékben kirakni ezt az előttünk fekvő kirakós, nagyon fontos, hogy lobbizzunk az ö, legfontosabb munkaügy, munk, foglalkoztatással kapcsolatos ügyek érdekében. Mert ugye ezek vélemények, ki kell fejeznünk tehát a véleményünket, azt illetően, hogy bizonyos politikáknak milyen irányt kellene venniük. Tehát például a források növelése érdekében kifejezett vélemény szerintünk nem, ellen, nem ellentmondásos, ez egyszerűen a jó ügy érdekében teendő. Elnök, köszönöm, hogyha nincs több hozzászóló, akkor most még egyszer a jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm, még egyszer megköszönöm azoknak, akik módosítót nyújtottak be, és azoknak, akik elfogadták a kompromisszumos módosítókat. Ez a, ebben a véleményben fontos azt is megállapítani, hogy nem szabad csak az utolsó költségvetési tételekre koncentrálni. Ebben a véleményben fontos észrevenni azt, hogy mi a dinamikára tesszük a hangsúlyt, és különös tekintettel pedig a fiatalok foglalkoztatására. Vielen Dank. Um, Köszönöm szépen. Akkor ezzel be is fejezzük ezt a napi rendi pontot, és uh, a negyedikkel folytatjuk, tehát a területi fejlesztés szerepének optimalizálása a kohéziós politikában. Egy uh, saját kezdeményezésű jelentés, amit a Regi, ír, Regi írt, ehhez készítettünk véleményt. Április 24-én már tárgyaltuk uh, 46 módosításos, 4 kompromisszumos módosítás létezik, úgyhogy most meg is kérem Hujasz Menova asszonyt, hogy vezesse be ezt a véleményt. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искала... Köszönöm. Elnök asszony, először is szeretném hálámat kifejezni az árnyék jelentéstevőknek jól végzett munkáért, az együttműködésért és a hatékonyságért. A javaslat tervezethez 46 módosítót nyújtottak be, és ez a nagy mennyiség javítani is fogja a vélemény minőségét. Hosszú viták után hat kompromisszumos módosításhoz jutottunk el, amely a legtöbb frakció támogatását bírja. Azon kívül van egy kompromisszumos módosító, amely mögött két politikai frakció áll. Úgy gondolom, hogy a szegénység elleni harc, illetve a ö, szociális ö, befogadásról szóló szövegek nagyon pozitívak, külön, aztán az egészségügy fejlesztése is, különösen a távoleső és kevésbé fejlett területekről szóló részek, és a különböző változások is. Az F kompromisszumos módosítás is több frakció támogatását élvezi arról szól, hogy, milyen, hogy a különböző területek fejlesztésének fontossága milyen súlyos, illetve az, hogy itt ezen belül is azokról a területekről van szó, amelyeket leginkább sújt a szegénység, illetve leginkább fenyeget a szociális kirekesztettség köz, követnünk kell a területi megközelítést, hiszen ez nagyon jó mechanizmus a KKV-k támogatására is, és arra, hogy új, fenntartható munkahelyeket teremtsünk, ennek megvalósításához pedig szükség van programokra, szakképzési, általános képzési programokra és vállalkozás ösztönző programokra is, valamint a bevált tapasztalatok cseréjére, különböző képzési programokra. Ezeket a struktúrás alapokból lehet finanszírozni hiszen a strukturális kapacitás minden szinten nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy a területi megközelítés működhessen, és hogy a kohéziós politika hatékonysága növekedhessen. Örülök neki, hogy az álláspontomat osztják a kollégák. Azt hiszem, hogy mindenki, és, és mindenkinek szeretnék köszönetet mondani a, szöveghez való hozzájáruláshoz. Az a, a G kompromisszumos módosítót is támogatja minden frakció. Fontosnak tartom én is a kohéziós politika és az európai politika összehangolását annak érdekében, hogy a foglalkoztatás és a szociális területen fel tudjuk támogatni. Azon kívül a különböző alapok által finanszírozott különböző programok, például az oktatás és az egészségügy területén ezeknek az összehangolása is nagyon fontos. Aztán van egy módosító, amit viszont én nem támogatok, nem azért, mert a tartalmukat elutasítom, hanem mert úgy gondolom, hogy másféle vitá, vitán belül kellene ezekről beszélni. És jobb tájékoztatás is szükséges a megfelelő döntések meghozatalához. Minden esetre köszönöm az árnyékjelentéstevők és a titkárság munkáját is. A regiben én árnyékjelentéstevője vagyok ennek a témának, és minden tőlem telhetőt meg fogok tenni annak érdekében, hogy a jelentés végleges változatában minél nagyobb hangsúlyt kapjon ez a vélemény. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A zöldek nevében a jelentés Tevő Slüter úr, most neki adom át a szót. Először is köszönöm szépen a jelentéstevővel végzett nagyon jó együttműködés, nagyon jó kompromisszumokat találtunk, majd ezekről lesz szavazás, és elmondanám, hogy számunkra nagyon fontos azoknak a gondolatoknak a az átgondolása, amelyek a módosítókban is megjelennek, és amelyeket a jelentéstevő asszony már hangsúlyozott is. Tehát az a kérdés, hogy a szociális kohéziót hogy tudjuk leírni, hiszen eddig más szóval jeleztük ezt, tehát, és, és, és a jelenlegi definíció minden esetre nem elégséges. Tehát a szociális kohéziót le kell írni, és az erre való igényt a különböző régiókban szintén nagyon pontosan fel kell térképezni. Én is nyújtottam be, illetve mi is nyújtottunk be hasonló módosítókat és kompromisszumos megállapodásra is jutottunk a módosítókkal, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon jó eredményt tudunk majd elérni a szavazáskor. Köszönöm. Elnök. Derden kollégája a szó. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Ezzel a projekttel kapcsolatban néhány módosító indítványt nyújtottunk be, különösen a helyi közhatóságok képzése a kohéziós politikával kapcsolatos finanszírozások tekintetében. Szükséges a hatékonyság és a megfelelő felhasználás ellenőrzések közötti egyensúly, aztán szeretnénk azt is kérni, hogy pontosítsák, hogy a kohéziós alapokat hogyan kívánják a szengénység és a fiatalok munkanélkülisége ellen felhasználni, illetve a kohéziós politikát hogyan képzelik el az európai támogatások rendszerében. Eléggé kedvezően fogadta ezeket a módosító javaslatokat jelentéstevő hiszen kompromisszuk felé mozdultunk el, amelyekbe bekerültek a mi javaslataink is. Sajnálom azt, hogy a az átmeneti régiókkal kapcsolatos kompromisszumot csak két frakció, az északiek és a zöldek támogatták, de hát ez nem akadályozza meg, majd a szavazásban meglátjuk, hogy mi lesz a dolog eredménye. Általánosságban még köszönetet mondok a jelentéstevőnek az együttműködő készségéért. Vielen Dank, Herr Kollege Deutsch. Köszönöm szépen. Deutsch kolléga a következő hozzászóló. Köszönöm a lehetőséget, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Én magam is mindenek előtt üdvözölni szeretném Jusmanova asszony eh, véleménytervezetét, ahogy ezt eh, a jelentéstevőnk, illetve az árnyék jelentéstevők is elmondták. Nyugodtan mondhatom, hogy gyümölcsöző volt az a közös munka, aminek az eredményeként holnap döntő részben szinte valamennyi frakció által támogatott kompromisszus módosító javaslatokról tudunk dönteni. Két megjegyzést szeretnék az eddig elhangzottakhoz fűzni, illetve tulajdonképpen néhány órával a szavazás előtt két olyan megjegyzést szeretnék megosztani a kollégákkal, amit fontosnak érzek. Az egyik az az, hogy unosuntalan elmondjuk azt, hogy a kohéziós politikának az egyik legnagyobb értéke az az integrált szemléletmód, hiszen önmagában a kohézió is egyszerre jelenti a társadalmi, a szociális kohéziót, a területi kohéziót és a gazdasági teljesítő képesség kohézióját is. Azonban azt gondolom, hogy sokszor ez az integrált szemlélet, vagy ennek az integrált szemléletnek a emlegetése az kizárólag jelszó marad. Azért is értékes ez a jelentés, mert a szociális és foglalkoztatás politikák súlyát tudja megmutatni a 2013-at követő megújuló kohéziós politikán belül. Tulajdonképpen ahhoz visz minket közel, hogy a kohéziós politika integrált megközelítése az ne csak egy jelszó, hanem egy gyakorlat legyen, és a kohéziós politikán belül a korábbinál sokkal nagyobb figyelem fordítódjék a szociális és foglalkoztatási politikák felé, és ezen belül is jelenjen meg az, hogy a különböző régiók, területek eltérő igényeinek megfelelően lehet a kohéziós politika eszközeit használni. A másik fontos kérdés, amit szeretnék megemlíteni, hogy a, a helyi igények minél nagyobb fokú figyelembevétele szempontjából különösen fontosnak tartom, hogy a strukturális alapokból származó allokációra vonatkozó Európai Bizottsági javaslathoz képest a Szociális és Foglalkoztatási Bizottság támogassa azokat a módosító javaslatokat, többek között az általam is benyújtott módosító javaslatot, amelyik egy sokkal rugalmasabb rendszert tudna kidolgozni. Ez a rugalmasabb rendszer sokkal nagyobb lehetőséget biztosít az eltérő adottságokkal bíró területeknek arra, hogy az ottani helyi igényeknek megfelelő fejlesztési programokat tudjanak eh, megvalósítani. Még egyszer köszönöm az együttműködést, és remélem holnap sikeres döntéseket tudunk hozni. Köszönöm szépen, végül pedig még egyszer visszaadom a szót Huszmenova asszonynak, a jelentéstevőnek. Köszönöm, elnök asszony. Még egyszer szeretném kifejezni köszönetemet minden kollégának, az jelentéstevőknek is, és szeretném aláhúzni, hogy a megjegyzésük, megjegyzéseik, kommentjeik nagyon fontosak számomra, hiszen sokban hozzájárulnak majd a szöveg minőségének javításához. Remélem, hogy a jövőben is hasonló jó együttműködést tudunk folytatni, és igyekszünk majd a jelentésbe belefoglalni a megjegyzéseinket, és nagyon jó konszolidált szöveget létrehozni. Elnök, köszönöm szépen. Holnap lesz a szavazás erről a véleményről. Következő a ötös napi rendi pont az Európai Szomszédsági Eszköz létrehozása. Jelentéstevő, illetve a vélemény előadója Ratti asszony. A vélemény az AFET jelentéséhez kapcsolódik, és jelenleg 12 41 további módosítót adtak be hozzá. Most át is adom a szót Rápti asszonynak, a vélemény előadójának. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, εγώ έχω μετρήσει γύρω στις 40 τροπολογίες. Köszönöm. Azt gondolom, hogy 40 módosító eh, van ehhez a eh, témához, és 10 eh, kompromisszumos módosító. Azok a kompromisszumos módosítók, amelyeket én megszövegeztem, azt tűzték ki célul, hogy világosabb legyen a vélemény szövege, és átláthatóbb legyen a, szervezet, a szerkezete az árnyék előadókkal történő konzultáció után bizonyos változtatásokat még eszközöltünk. Köszönöm az árnyék előadóknak és a frakcióknak, és azt gondolom, hogy mindenki nagyon elégedett lehet, és remélem, hogy ez így is van. Fontos, hogy a kollégák eh, magukénak érezzék ezt a jelentést, ezt a véleményt. Az én benyomásom az, hogy nagyon érdekes és fontos üzenetet küldünk a szomszédainknak, és azt gondolom, hogy a rendelet enélkül, a vélemény nélkül szegényebb lenne. Ugyanis a szociális jogok, a szociális védelem vagy a foglalkoztatás a mi munkánk nélkül nem nagyon jelent volna meg ebben a jelentésben, és most pedig eh, megjelenik. Három dolgot értünk el. Először is eh, az alapvető eh, szociális jogok, terén kifejezetten utaltunk a kiszolgáltatott gyengébb érdekérvényesítő képességű csoportokra. és a szociális befogadásra, illetve a munkahely teremtéssel is foglalkoztunk. Egy keretre van szükség a szociális védelem területén, arra szólítunk fel, hogy tisztességes munkahelyeket teremtsenek a munka a munkaerőpiaci politika révén, és ez a szakpolitika foglalja magában a, az oktatást és a szakképzést is. Szeretnénk nagyobb védelmet nyújtani a munkavállalóknak, és véget vetni a visszaéléseknek a munkaerőpiacon. Azt szeretnénk, hogyha a WTO és ILO nemzetközi megállapodásokat betartanák, és ennek fényében vizsgálnák meg azt a, azokat a követeléseket, amelyeket a munka vállaló, munkaadók megfogalmaznak, tehát a munkaadói igényeket egyensúlyba kell hozni a munkaerő kínálati oldalával. Szeretnénk tehát, hogyha a párbeszéd jobban megvalósulna, mielőtt a döntéshozatalra sor kerül. Fontos, hogy időről időre megvizsgáljuk azt, hogy ezek az országok megfelelnek-e azoknak az elvárásoknak, amelyet az Európai Bizottság megfogalmaz. És elérik-e azokat a megoldásokat, amelyeket igényelünk tőlük. Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítséget, beleértve a titkárságot is. Köszönöm. E köszönöm szépen az EPP frakció nevében, Szájer kollégának adom meg a szót. Thank you, Madam Chair, and thank you for the Köszönöm elnök asszony, köszönöm a jelentést evőnek is a kiváló munkát, illetve a kollégáknak a számos módosító indítványt amelyek ezt a jelentést jobbá teszik. Különösen fontos, hogy most a szomszédsági politikában legyen egy olyan eszköz is, amelyel tényleg követni tudjuk, hogy a szomszédok hogyan használják fel az európai alapokat és finanszírozást. És hogy legyenek mutatóik, mutatóik is, amivel nyomon tudjuk követni a pénzek felhasználását. Azt mondanám, hogy nagyjából a néppártnak igazából nincs problémája, hogy a módosító indítványokat elfogadja, de van kettő, amelyet most gyorsan itt fellapoztam. A H kompromisszum szövege eléggé messzire megy az Európai Bizottság szövegéhez képest, hogy feltételek, megteremtjük a feltételeit annak, hogy előmozdítsuk a munkahelyteremtést, stb. stb. De itt a, az ellenőrzött körkörös mobilitást próbáljuk előmozdítani. És próbálom megérteni, hogy mit is kérünk itt. Mert szerintem a megfogalmazás nem eléggé pontos. Lukak vannak a definícióban, és ezért a H az nem fogadható el számunkra. Megfelelő finanszírozási eszközöket kérünk a támogatásra, de az alapszöveg szerintem a bizottsági szöveg sokkal jobb. És néhány kollégának a módosítója kicsit túlságosan messzire megy. Úgyhogy a H módosítóval kapcsolatban nem értünk teljesen egyet. Aztán ott van a C kompromisszum, és itt is nagyon fontos kérdések merülnek fel. A szociális igazságosság, a befogadás és a munkások jogai. Ezek nagyon fontos dolgok, de amikor azt mondjuk, hogy ezek átfogó célkitűzés kell, hogy legyenek minden a rendelet hatája alá eső cselekvésben, tehát minden cselekvésben, és hogy mindenhol megjelenjen átfogóan, hát ez is szerintünk egy kicsit túlságosan messzire megy. Például a nemek közötti egyenlőség és a diszkrimináció ellenesség. Még azt mondanám, hogy elviekben a szociális igazságosság is működik, de a befogadás és a munkások jogai, hogy ezeket mindig, minden cselekvésben elsődlegesen figyelembe kelljen venni, hát szerintünk ez egy mínuszt érdemel a szavazólistán. De különben egy nagyon jól megfogalmazott, kiegyensúlyozott szöveg, és remélhetőleg nagyon támogató lesz a szavazás során is mindenki. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. A bizottság nevében szeretne valaki állást foglalni? Van, van valaki, aki a téma szakértője? Nincs. Akkor még egyszer visszaadom a szót a vélemény előadójának, Rapti asszonynak. Nem περίμενα να πάρω το λόγο τόσο Nem, nem, nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan vissza fogom kapni a szót, elnök asszony. Örülök neki, hogy az árnyékjelentéstevők bizalma ilyen nagy, belém vetett bizalma. Úgyhogy mindenkinek még egyszer meg szeretném köszönni a megjegyzéseket, és csak annyit szeretnék mondani, a, hogy a újrafelhasználással kapcsolatban a, az a gondolat, hogy a alkalmazottak mozgatása a szomszédos országokban a know-how cseréjét ösztönzi azzal kapcsolatban, csak azt kell megjegyezni, hogy amikor az alkalmazottak átadták ezeket a képességeket és a know-how-t, akkor vissza kell jönniük, haza kell térniük, annak érdekében, hogy az utazásuk során szerzett tapasztalatuk ö, utána ö, utána ö, nélkülük is tovább dolgozhasson. Tehát nem az a célunk, hogy az, e, hogy, hogy kiküldjük az Európai Unióból a jó képzett alkalmazottakat, illetve hogy az Európai Unióba kép, utazzanak alkalmazottak, akik itt megtanulják a készségeket, hogyha az azzal végződik, hogy utána itt maradnak az Unióban. Nekik vissza kell utána térniük, és otthon kell kamatoztatni a tudásukat. Úgyhogy a, az agyelszíváshoz nem szeretnénk semmiképpen hozzájárulni. Ezért beszélek azért, hogy a tudás körforgása létrejöjjön, tehát, hogy aki idejön, és itt tudást, tapasztalatot szerez, utána azt vigye magával haza, és otthon kamatoztassa. További munkámban majd a H és a C kompromisszumot fogom leginkább, legnagyobb figyelembe részesíteni, és azt is megpróbálom megnézni, hogy esetleg át tudom-e fogalmazni a kompromisszumos módosítókat, de úgy gondolom, hogy néha jobb az, hogy ha egy kicsit messze próbálunk menni, és olyan dolgokat is, és így olyan dolgokat is meg tudunk menteni, amelyeket esetleg valami fenyeget. A szocialisták és az EPP is nagyon fontosnak tartja a szociális kérdéseket. Most az Európai Unión belül és a szomszédos országokon belül is válság van, és ezért annyira fontos, hogy nagyon nagy körültekintéssel kezeljük ezeket a témákat. Biztos nagyon jó eredményt fogunk elérni. Nagyon köszönöm a kollégáim bizalmát, és köszönöm a szót még egyszer, elnök asszony. Köszönöm szépen. Holnap lesz eh, erről is szavazás, az AFET pedig majd a gyűlési ülésén szavaz ugyanebben az ügyben hatodik ponthoz érkeztünk az Európai Statisztikai Program 2013 és 2017 kör között. A vélemény előadója Kósa Ádám az EPP-től. 14 módosított adtak be, és még 69 további módosító érkezett, úgyhogy most Kósa Ádámnak adomnak meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Magyarul fel fogom olvasni Kósa úr nyilatkozatát. Implement ülésen került sor az új 8. Európai Statisztikai Programhoz 2013-17 beadott módosítók megvitatására. Akkor arról beszéltem, mondja Kósa Ádám, hogy a program céljai között számos fontos elem található, reagálva az, eddigi gondokra és a várható kihívásokra. Ezért egyre inkább fontossá válnak a sokrétűbb és komplexebb adatok gyűjtése, értelmezése és használata. Ennek keretében elengedhetetlen, hogy egy egységesülő európai térben ugyanazokról a fogalmakról beszéljünk. Kitérünk arra is, hogy az adatok hozzáférhetőségén könnytsünk illetve a tagállamok feladatai és kompetenciái összhangban legyenek a kihvásokkal figyelemmel az arányosságra és a terhek megosztására is. Fontos, hogy a meglévő programra építő új statisztikai program megvalósításakor valóban egy nyelvet beszéljenek a szakértők és elemzők, és képesek legyenek a tagállami sajátságok figyelembevételére is. Számos konkrét javaslat született a módostók által, melyeket nagyon köszönök. 23-án Strasbourgban a shadow jelentéstevőkkel leültünk, és a tanácsadókkal együtt kidolgoztunk nyolc kompromisszumot is. A kompromisszumok kidolgozása során pedig több mint 30 módosító indítvány került lefedésre. Azon módosítók, melyeket én egyébként nem támogatok, azok aránya körülbelül 33 százalék, azaz a javaslatok kétharmadában sikerült egyetértésre jutni. Azon javaslatok, amelyeket nem támogattam, elsősorban olyan jogtechnikai és statisztikai program európai szintű végrehajtását érintő szakmai kérdések voltak, amelyek kockáztatnák a program megfelelő lebonyolítását, vagy annak könnyebb, egyértelműbb értelmezését. Mivel jogszabályról van szó, így körültekintőbben kell eljárni. Bizonyos kérdésekben pedig nem lehet engedni, amelyek például a szemléletváltást értesítenék összhangban más Európai Uniós és bizottsági stratégiákkal is. Még egyszer köszönöm a közös munkát mindenkinek. Kósa Ádám. Merci. Merci, Monsieur Köszönöm szépen, Sógor úr. Az SND frakció árnyék jelentéstávójének adom meg a szót, utána pedig egy másik asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja a papadopuló asszony. Valóban árnyékjelentéstevői ütést, ülést tartottunk május 23-án Strasbourgban. Ez nagyon hasznos volt, mert a 83 egyéni módosító indítványon végigmentünk, mindegyiket megvitattuk, és nyolc kompromisszumos módosítót tudtunk kidolgozni. A szocialisták és demokraták néhány módosítót nyújtottak be, nem mindegyiket fogadott el Kósa úr, és hogyha őszinte lehetek, nyolcuk utalt arra, hogy nagyon nagy minőségű statisztikára van szükség, hogy az Európai Uniós politikákat jobban tudjuk értékelni. Ez pedig az új Európai Statisztikai Program egyik fő célkitűzése, és a szélesebb körű Európai Uniós célkitűzésekkel is összhangban van. Ezek a jó minőségű statisztikákat hangsúlyozták, örülünk, hogy tünk volna, hogyha befogadta volna őket, holnap külön fogunk szavazni róluk, remélem, hogy nem csak a mi frakción fogja támogatni őket. Az SZND frakciónak tényleg az a célja, hogy jó minőségű statisztikákat hozzunk létre és terjesszünk, mert gazdasági válság idején szükség van erre, hogy a politikák megfelelő, összehasonlítható és megbízható statisztikákon alapuljanak. Benyújtottunk néhány szóbeli módosítást is, a szocialisták és demokraták frakciója. Ezek közül egyik hangsúlyozza azt, hogy a program pénzügyi hátterét úgy kell biztosítani, hogy a szükséges költségeket lefedjük annak érdekében, hogy valóban magas szintű statisztikák szülessenek nemzeti szinten, és hogy a nemzeti statisztikusoknak a képzési igényeit is lefedjük. A jelentésben azt hiszem, hogy többséggel meg fogjuk szavazni a módosítókat, és nagy többséggel a jelentést is, és szerintem a módosítókkal még jobban sikerült tenni a szöveget. Köszönöm. Köszönöm szépen, Deli asszony kapszolt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek a munkájáért. De szeretnék három elemre kitérni, amelyek a módosító indítványaiban is felmerülnek, és szeretném a támogatásukat kérni ezekhez. Először is úgy gondolom, hogy fel kell hagyni azzal a gondolattal, hogy minden politikánk, egy prizmán, egy makrogazdaság és pénzügyi prizmán keresztül nézzünk. A válság nem miatt nem téveszthetjük szem elől a lényeget, az állampolgárokat, a társadalmat, a társadalmi szervezeteket, hiszen ők a motorja a gazdaságnak, és nem fordítva van a helyzet. Éppen ezért szeretnék ebbe az irányba elmozdulni és megerősíteni a társadalmi mutatók sok színűségének a megerősítését, és szeretnék az első elemeket lefektetni egy igazi, globális, a globalizáció és a gazdaságpolitika szociális hatásait mérő indikátorrendszert szeretnénk tehát kialakítani. És felhívjuk a figyelmet a megvalósult munka költséghatékonyságára is, hogy ezt is tudjuk mérni az európai statisztikai rendszer által. De figyeljünk oda arra, hogy ne legyen kontraproduktív az, hogy megszorításokkal élünk. Nagyon fontos, hogy a koordináció, a harmonizáció a statisztika területén is hozzáadott értéket képezzen az Európai Unióban. És végül gratulálok, és szeretném, hogyha mindannyian egyet abban, hogy legyenek statisztikák a lakhatással kapcsolatban. A lakhatás prioritást élvező téma az állampolgárok szemében. A lakáshoz való hozzáférés, különösen ez az a terület, ami nagy kihívást jelent a, a fedélnélküliség, ami a szegénységnek egy rendkívül súlyos formája elemezni kell ezt a helyzetet, hogy utána jobban tudjuk kezelni. Köszönöm. Merci beaucoup. Um... Köszönöm. Van-e még valaki? Binyon úr. Sorry about that, I've got my earphones on. Elnézést kérek, eh, leveszem a fejhallgatókat. Elég kevés hozzáfűzni valóm van, mert a raportőrrel majdnem mindenben megegyeztünk. Talán csak néhány nyelvi változtatást igényelnénk. És azt gondolom, hogy majdnem minden problémát megoldottunk, kivéve talán a magas minőségű statisztikai kérdést, ami egész egyszerűen csak egy jogi definíciós probléma volt az árnyék előadók ülésén. Azt gondolom, hogy a kompromisszumok konszenzust tükröznek, és természetesen támogatni fogjuk majd Papadopoló asszonynak a szóbeli módosítóját is, amely megint csak egy közösen megállapodott szóbeli módosítót jelent, tehát még egyszer gratulálunk a raportőrnek, ez egy elég nehéz folyamat volt, ugyanakkor széles körű konszenzus alakult ki. Köszönöm. Van-e valaki itt az Európai Bizottságtól, aki szeretne beszélni? Nem, nincs itt senki, akkor nincs más hozzászóló, nem tudom, visszaadom a szót Sógor úrnak. Sógor úr eltűnt, Őri úr, Őri úrnak adom meg a szót. A szót elnök asszony, igen, Sógor úrám, <coughs> el kellett mennie, mert más bizottságban is van kötelezettsége. Lényegében inkább csak zárszót mondanék, a jelek szerint, és hát magam is nyomon követtem elég sok egyeztetéssel és sok közös munkával végül is egy hasznos szöveg született. Nyilván sem a vélemény, sem a, a, a, az alapjelentés, ami ez a vélemény kapcsolódik, nem fogja megoldani azt a problémát, amit már nagyon régóta, régóta tárgyalunk, hogy 28 ország sok különbözőféle statisztikai rendszere sokszor úgy érezzük kevés segítséget ad ahhoz, hogy közös európai kezdeményezéseket tegyünk, de egy hasznos lépésnek tűnik az, amit Kósa úr és a, a kollégák együtt elvégeztek. Tehát inkább csak az ő nevében megköszönném az együttműködést a, a shadow raportőröknek, és azt hiszem, hogy egy nagy többséggel elfogadható jelentés született. Köszönöm szépen. donc nous voterons... Euh, Köszönöm. Tehát holnap szavazunk erről a véleménytervezetről Kose úr tollából. Most pedig tovább lépünk napirendünk 14. pontjára, hiszen figyelembe vesszük azt, hogy a Költségvetési Szakbizottságnak milyen kötelezettségei vannak. Elnézést, elnézést, teljesen elvesztem, mondja az elnök asszony. Tehát a nyolcadik pont következik a Költségvetési Bizottság illetékességébe tartozó véleményt fogunk megszavazni az Európai Gazdaság Globalizációs Alkalmazkodási Alapigénybevételéről. Egy általános jellegű szövegről van szó. Technikai segítségnyújtásra vonatkozó kérelemről van szó a bizottság kezdeményezésére nem kaptam módosítási indítványt ennek a levélnek a szövegéhez, úgyhogy azt javaslom, hogy mindjárt szavazzunk is róla. Elektronikusan kell, ha jól tudom. Nem tudom, hogy miért, de kérdezem, hogy mindenkinek itt van-e a kártyája. Nekem nincs, úgyhogy én majd mellette fogok szavazni, már is jelzem. Tehát vegyék elő a kártyáikat, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Nem, nem, nem, még nyitva van. Van, aki betette a kártyáját a gépbe, de még nem nyomta meg a gombot. Még mindig van egy ember. Nem, nem, de igen. Jó, akkor lezárjuk a szavazást. 32-en szavaztunk, 30 mellette és egy ellene, nulla tartózkodás mellett elfogadtuk a levelet. 9. napi rendi pont következik, egy újabb levél, a globalizációs alkalmazkodási alap mobilizásáról ismét, mégpedig Spanyolország valenciai tartományának esetében sportruházat ágazatában konkrétan cipőkről van szó. Itt sem kaptam módosító indítványt, úgyhogy meg is nyitom a szavazást elektronikusan. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 35 szavazatból 32 igen, egy nem szavazat érkezett, így hát elfogadtuk nagy többséggel ezt a levelet is. Ezzel a rövid szavazás befejeződött, holnap folytatjuk, és most egy pillanatra felfüggesztem az ülést, hogy itt a pulpituson átszervezzük magunkat, és kellőképpen tudjuk fogadni az Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkárát, Bernadett Szégolasszonyt. Maybe you can sit on Alors, okay. Kedves kollégák, azt javaslom, hogy folytassuk a munkát. Kérem mindenki foglaljon helyet. És nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy szakbizottságunkban először üdvözölhetem megválasztása óta, már egy éve megválasztották, az Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkár asszonyát, Bernadett Szégol asszonyt. Mindannyiunknak volt már alkalma valamilyen formában találkozni vele, hiszen szakbizottságunkban már sokféle eszmét cserét folytattunk, de ez a pillanat nagyon jól megválasztott arra, hogy általános vitát folytassunk az Aundor biztos úr által benyújtott csomagról, amelyet a foglalkoztatási csomagnak neveztek el, ami áttekinti a különböző kérdéseket, új elemeket vezet be az európai szintű vitába, és hát talán újra megpróbálja kiegyensúlyozni az kollégium szintjén a gazdaságpolitikai megközelítések bizonyos elemeit, amelyek túlságosan is a kínálat oldalára koncentráltak eddig. De hát mindezen elemeket észben tartván, most meg is adom főtitkár asszonynak a szót, hogy röviden eh, tartson egy prezentációt, utána pedig kérdés-válasz szekció következik. Tehát, hogyha egy maximum 15 percben felvezetné a témát, azt megköszönnénk. Merci, président, merci. Euh, köszönöm, elnök asszony, köszönöm, pervans, tisztelt parlamenti képviselők. Valóban nagyon örülök, hogy itt lehetek, és beszélhetek arról, ami az Európai Szakszervezeti Szövetség számára bizonyára nem kétlik, az egyes számú kérdés jelen pillanatban a foglalkoztatás. A helyzet számos európai országban romlik. Bizonyos országokban olyan helyzet alakult ki, amire akár azt a szót is alkalmazhatom túlzás nélkül, hogy drámai. Itt az európai projekt hitelessége került kockára, az a bizalom, amit az dolgozók és az állampolgárok megszavaztak ennek a projektnek. Ebből a perspektívából szemléve világos, hogy üdvözölnünk kell azt a kezdeményezést, ami az Európai Bizottság részéről érkezett, hogy egy foglalkoztatási csomagot nyújtsanak be, és megpróbálják a foglalkoztatást kérdését ismét a az Európai Unió gondolkozásának a középpontjába állítani. Rövid 15 perces felszólalásommal megpróbálom majd elmondani, hogy hol látjuk a pozitív oldalait ennek, de arról is beszámolnék, hogy mely részét tartjuk ennek a csomagnak problematikusabbnak. Először is a problematikusabb oldalról azt mondanám el, hogy nagyon megzavart, összezavart minket, és komoly kétségeink vannak a tekintetben, hogy az a csomag hatékony tud-e lenni, hogyha az asztalon lévő megszorítási intézkedésekkel párhuzamosan vezetik be. Hogyha nincs egy fék, vagy egy szünet, egy néhány hónapos szünet azon intézkedésekben, megszorító intézkedésekben, amelyeket folyamatosan vezetnek be az Európai Uniós országok, akkor nem láthatjuk, nem látjuk, hogy honnan lehetne kedvező növekedést, mégpedig a munkahelyteremtés szempontjából kedvező növekedést beindítani az Európai Unióban. Számunkra ez a problémakör az, hogy folytatódnak a megszorító intézkedések párhuzamosan néhány munkahelyteremtő intézkedéssel. Szerintünk ez nem tudja a megfelelő dinamikát megadni a munkahelyteremtésnek. A foglalkoztatási csomaggal kapcsolatban is pont az a nagy kérdés, hogy valamilyen módon folytassuk azt, hogy arra koncentrálunk, ami a strukturális intézkedések körébe tartozik. Hogy ismét munkahelyek teremtődjenek. Ahogy elnök asszony is mondta, számunkra nem igazán az a kérdés, hogy a kínálatot növeljük, hanem a másik irányba, a kereslet irányába szeretnénk elmozdulni. És ezek a kérdések, amelyek a strukturális reformok kérdéskörébe tartoznak, egy szó mögé összpontosulnak, amelyet már évek óta sokat hallunk, ez pedig a flexicurity, a rugalmas biztonság kifejezése. Néhány európai országban sikeres volt ez, különösen az északi országokban, és befogadták, alkalmazzák a legtöbb tagállamban, de ezekben az országokban ez csak egy olyan koncepció, ami azt jelenti, hogy a személyeket könnyebben lehet alkalmazni és utána elbocsájtani. Ez egy kísérlet. Egy kísérlet, amelyel meg lehet támadni azt a védelmi rendszert, ami a vállalatokban dolgozó alkalmazottakat védi. Az Európai Bizottság is tudja, hogy ez a koncepció hát pozitív, ők legalábbis ezt pozitívnak szánták, akkor, amikor egy aktív munka vagy foglalkoztatás politika részét képezi. De a tagállamokban különbözőképpen értelmezték. Nagyon különbözően és nagyon máshogy, mint ahogy azt az Európai Bizottság eredetileg kitalálta ami a szociális párbeszédet illeti. A különböző országban a szociális kapcsolatokat, különösen gondolok Görögországra és Spanyolországra, ott olyan a helyzet, hogy megakadályozza, hogy pozitívan lehessen tekinteni erre a koncepcióra. Ami a támogatás kérdését illeti, amelyel megpróbálunk munkahelyeket teremteni. Nagyon támogatjuk azt, hogy legyenek támogatások, ahogy ezt hangsúlyozza a dokumentum is. De van egy kis nüansznyi hangsúlyozni valónk, nagyon oda kell figyelni a rendszer káros, lehetségesen káros hatásaira. Gyakran előfordulhat az a helyzet, hogy a úgy alkalmaznak meg, bocsájtanak el embereket, hogy ezt a rendszert kihasználják. Egy közös adóztatási rendszerre is szükség van, egy közös adóalapra, valamint a fogyasztás adóztatásával kapcsolatban azt gondoljuk, hogy a bizottsága nem a megfelelő irányba halad, hiszen ez az ő javaslatuk meg fogja akadályozni a bevételek igazságosabb elosztását. Ami az informális és be nem jelentett munkát illeti, ez hosszú így problémakör, amelyel az Európai Szakszervezeti Szövetség foglalkozik. Teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy a munka ellenőrök milyen szerepet játszhatnak. Tudjuk egyébként azt is, hogy a megszorítások következtében kevesebb ellenőr van, ahelyett, hogy több lenne a megszorítások ráadásul pont abban az irányban hatnak, hogy egyre nagyobb szükség legyen az e-csomagban javasolt ellenőrzésekre. Ami a bérek és fizetések kérdését illeti, számunkra ez egy óriási fontossággal bíró és nagyon nehéz kérdés. Van azonban egy üdvözlendő dolog ebben a csomagban, mégpedig az, hogy a bérek reál növekedésére tesz utalást. És legalábbis implicit módon elutasítja a versenyképesség káros hatását a bérezésre. Ösztönözni kell a bérek növekedését, különösen ott, ahol ez a növekedés néhány országban megreket. A csomag foglalkozik a bérekkel olyan verseny képességet segítő kiigazításnak tekinti, ami hangsúlyozza, hogy nem feltétlenül igaz, hogy ahhoz, hogy versenyképesek legyünk, csökkenteni kell a béreket. Ez ugyanis bérdömpinghez vezet, ami óriási probléma számunkra tagjaink számára egy felül múlhatatlan problémáról van szó. A bizottság hangsúlyozza azt is, hogy mennyire fontos a minimálbér kérdése. Számunkra a minimálbér olyan bér, amely nem helyettesítheti a tárgyalások során kialkudott béreket a különböző ár országokban számunkra. Semmi nem helyettesítheti a bértárgyalásokat. Ott azonban, ahol szükség van arra, hogy egy minimálbért meghatározzanak, pozitív dolog lehet a szegénység csökkentése szempontjából. Azonban nem szabad a minimálbért és a tisztességes bérezés koncepcióját összekeverni. Vannak olyan tagállamok, ahol a minimálbér nem tisztességes bérezésnek minősül, ami nem teszi lehetővé a nők, férfiak számára, hogy tisztességes szinten éljenek, oktatás, vagy oktatásban részesítsék a gyermekeiket, és egyéb kötelezettségeknek megfeleljenek. Vannak olyan ágazatok, amelyek munkahely teremtő szerepet vállalhatnak e dokumentum szerint. Különösen a zöld gazdaságban, a környezetvédelm területén. És mi is úgy gondoljuk valóban, hogy van lehetőség munkahelyteremtésre e szektorokban, de ahhoz, hogy ez tényleg megvalósuljon, ahhoz az is szükség, arra is szükség van, hogy beruházásokra kerüljön sor, finanszírozásra, e finanszírozás és beruházás nélkül ezek a munkahelyek nem fognak létrejönni. Következtetésképpen ennek a dokumentumnak a kívánsága csak írott szó marad. Foglalkozik a dokumentum azzal is, hogy lehetséges a szociális szolgáltatások, illetve az egészségügy területén új munkahelyek teremtésére rendkívüli lehetőségek vannak valóban, valóban ezekben az ágazatokban, de két dolgot szeretnék mondani elsősorban, de ez egy olyan dolog, ami számunkra a közszolgáltatás, a közszolgálat területére tartozik. Mindenkinek joga kell, hogy legyen az, hogy hozzáférjen a szociális szolgáltatásokhoz, hogy kezeltethesse magát, ha beteg. Tehát úgy gondoljuk, hogy a cél a célkitűzés a szociális szolgáltatások, illetve az egészségügy területén a közszolgáltatások területére kell, hogy tartozzon, tehát erre kell, hogy, hogy összpontosítsunk. És a, a jelenlegi ö, költségvetési politikáknak sem szabadna ezt szem előtt tévesztenie. És van még egy ágazat, a technológia és az információs technológia területe. Itt is úgy gondolom, hogy a munkahelyteremtő ágazatok nem szabad, hogy egy új szegregációhoz vezessenek a nők és a férfiak alkalmazása tekintetében. A női munkahelyek legyenek majd a, a nagyon nehéz, nagyon rugalmasságot igénylő és rosszul fizetett egészségügyi munkahelyek, és a többiek majd jutnak a férfiaknak. Nem szabad, hogy ez megtörténjen hogyha ez a gyakorlatban megvalósul, és így és munkahelyteremtést érünk el, akkor nem szabad, hogy a nők kerüljenek abban a helyzetbe, hogy rosszabb és rosszabbul fizetett munkahelyeket kelljen, hogy betöltsenek. Nyilván támogatjuk azt, hogy a közösségi alapokat mobilizáljuk, annak érdekében, hogy munkahelyeket teremtsünk. De úgy gondoljuk, hogy ezeket az alapokat mobilizálni kell, és olyan projektekre van szükség, amelyeket a szociális partnerek közreműködésével alakítanak ki, annak érdekében, hogy ezek megfelelőek legyenek, és válaszoljanak, válaszokat adjanak a valós igényekre, és figyelembe vegyék az egyes országok vagy egyes régiók lehetőségeit és igényeit. Eddig nem nagyon láttunk ilyen jelenségeket, reméljük, hogy ez mégiscsak megvalósítható. Azonban meg kell állapítanunk különböző országokban, például Spanyolországban, amely nagyon-nagyon nehéz helyzetben van, és Görögország is. Megállapítottuk tehát, hogy ahelyett, hogy előmozdítanák, hogy kiaknáznák, használnák a társadalmi párbeszédet és a szociális kapcsolatokat, mint egy vektor ezen projektek tekintetében, hanem ezen kapcsolatokon kívül, a szociális kapcsolatokon kívül határozzák meg a programokat az ő bevonásuk nélkül. A szociális párbeszéd megerősítése, amit hangsúlyoz ez a szöveg is, ezt támogatjuk. Úgy véljük, hogy eh, itt egy jó dologra mutat rá a szöveg, de számos országban, a gyakorlatban igazából támadás éri a szociális párbeszédet és a szociális kapcsolatokat. Amikor azt látjuk, hogy azok az országok, amelyek legjobban ellenálltak a válságnak, azok, ahol a társadalmi párbeszéd a leg, a szociális párbeszéd a leg sikeresebb volt, akkor pont azt szeretnénk, hogy a trojkának a politikája ne megtámadja ezt a dialógust, ahogy az történt Spanyolországban és Görögországban is. Tudatosítanunk kell magunkban, hogy itt kettőség valósult meg. Egy oldalról ott vannak a szavak, és más oldalról ott van az, hogy mi történt a különböző országokban az Európai Bizottság dokumentuma szintén felhívja a figyelmünket a kormányzás, az európai szintű kormányzás kérdésére is, az európai gazdasági kormányzásra, és ebben a keretben az európai szociális partnereknek azt javasolja, hogy nagyobb mértékben működjenek együtt, és szélesebb körben konzultáljanak. Azt hiszem, hogy az együttműködés aztán egy túlságosan fontos szó. Mi azt gondoljuk, hogy az nem normális, hogy a pénzügyminiszterek Európában összeülnek, megvitatják a bérek kérdését, és nem veszik figyelembe az egyenlőtlenségeket, nem veszik figyelembe a szegénység növekedését. A pénzügyminiszterek gyakorlatilag kisajátítják a vitákat, és csak a fizetésekre koncentrálnak úgy, hogy közben a foglalkoztatás más problémáit nem veszik figyelembe. Az a próbálkozás, hogy kapcsolatot építsünk ki a foglalkoztatás kérdése, illetve a gazdasági kormányzás kérdése között fontosnak tűnik számunkra. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a fizetések kérdése nem kezelhető az Európai Unió által. Ezt a kérdést nemzeti szinten kell kezelni, a szociális partnerek, a nemzeti szociális partnerekkel, hogy foglalkozzanak vele. Ez a szociális partnerek autonómiájához tartozó kérdés. Persze érdemes eszmét cserélni arról, hogy mi is zajlik európai szinten, és nem csak a bérek, hanem mondjuk az egyenlőtlenségek területén is, és érdemes feltenni a kérdést a kínálat és a kereslet egyensúlya kapcsán is, de ami azt illeti, hogy bérszinteket határozzunk meg, ez számunkra nemzeti szinten kellene, hogy az, ez, a viták tárgyát képezze. Az, a munkaadók európai szinten tudom, tudom, hogy egyeztetnek erről, és nagyon fontos lenne, hogy sokkal inkább egyeztessenek erről, de sajnos ennek még az ideje nem érkezett el. A konzultáción túlmenően van egy makrogazdasági párbeszéd is. Ez nem kielégítő számos aspektusában. Úgy gondolom, hogy ezt a párbeszéd szintén tovább javítható lenne. És egy oldalról össze kéne ültetni a pénzügyminisztereket és a foglalkoztatási minisztereket, hogy beszéljék át a gazdaság, a foglalkoztatás és a pénzügy kérdéseit. Ezt a javaslatot egyébként be is nyújtjuk az Európai Bizottságnak, amikor reagálunk a dokumentumára. És végül van egy végrehajtó bizottságunk, amely jövő héten fog összeülni. Andor biztos úr el fog jönni és bemutatja a foglalkoztatási csomagot. Van egy állásfoglalás tervezetünk, és ezután a bizottsági ülés után az álláspontunk nyilvánosságra kerül, és egy rövid összefoglalót el is fogunk küldeni önöknek is. Köszönöm. Először is Szerkasz úrnak adom meg a szót, és aztán majd megyünk tovább. Muchas gracias, señora presidente. Bienvenida, señora Segol. Köszönöm szépen. Elnök Szeretném üdvözölni Szegál asszonyt. Nagyon örülök, hogy itt van, és a frakcióm nevében, a szocialisták nevében szeretném elmondani, tudjuk, hogy az ettük az európai történelem ilyen válságos időszakában nagyon sokat tesz, és felelősséget is vállal megpróbálja biztosítani azt, hogy ne felejtsük el azokat az elveket és értékeket, amelyekre az Európai Unió épült. Azt mondta asszonyom, és egyetértünk benne, hogy vannak pozitív jelenségek és aggasztó jelenségek is abban a nyilatkozatban, amelyet a csomagot kíséri. Holnap egy olyan állásfoglalási indítványról fogunk szavazni, amely mind a két oldalt tükrözi. Elismerjük azt, amit a bizottság és a biztosok kollégiuma tesz azért, hogy legyen egy új jövőkép a munkások előtt, de a hiányosságokról is szólni fogunk. Hadd szóljak két ilyen hiányosságról. Steinhook kollégám nevében mondanám el, hogy mi az, ami nagyon aggaszt minket, ez pedig a fizetések és a kollektív tárgyalások. Nem elég hangsúlyosan jelennek meg ezek a témák a dokumentumban. Egy ilyen háromoldalú fizetés monitoring ötlete jelenik meg, és, az, és rábízza tulajdonképpen az ipar két oldalára ezeket a tárgyalásokat. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy a tagállamokat és a kormányokat esetleg bele kellene vonni a kollektív tárgyalásokba, és ez véleményünk szerint igen aggasztó fejlemény hiszen az arra, azzal végződhet, hogy a kormányok diktálják majd a fizetések kialakítását, és az ő ízlésük szerint fog majd kialakulni a kollektív megállapodás. Másodszor, a fiatalok munkába állításához több mint 4 millió, millió szükséges, hogyha olyan fiatal emberek milliói vannak, a, a, olyan országban élnek, akik a, a képtelenek a saját forrásaikat mobilizálni, mert többé-kevésbé felügyelet alatt áll az egész gazdaságuk, akkor e, és, és hogyha folyton megszorító politikát folytatunk, akkor honnan fogjuk előteremteni a forrásokat a fiatal emberek, munkanélküli fiatalok megsegítésére? Hiszen a, fiatalok, a fiatal munkanélküliek számára kialakított programokat egyre másra zárják be. Úgyhogy költségvetési szempontból is szükség van arra, hogy ezt a kérdést komolyan kezdjük el kezelni. Azon kívül elnök asszony a jelenlegi napirendünk alatt az struktúráltalakításról is szólnunk kell. És remélem, hogy ön is tud majd segíteni nekünk, mert ezen a téren is át kell térnünk a szavakról a tettek mezeire. Végül pedig legeslegutolsó sorban, ugye egy szakszervezetekről van szó, szakszervezeti szövetségről. Nagyon aggaszt engem az a szakadék, ami Észak és Dél-Európa között kezd kialakulni, és úgy tűnik, hogy a politikai családokon belül is megjelenik ez a különbség. Úgy tűnik, hogy ez a vírus terjedőben van. Emlékszem rá, hogy mit mondott Bertolt Brecht annak idején. Eljöttek a zsidókért, de nem aggódtam, mert nem vagyok zsidó. Eljöttek a katolikusokért, mert, de nem aggódtam, eljöttek a kommunistákért, de nem aggódtam, mert nem vagyok kommunista, csak aztán a végén már nem maradt senki mellettem aggaszt az, hogy amikor eljönnek majd egyszer értünk, és akkor nem lesz már itt senki, aki segíteni fog nekünk. Köszönöm. Köszönöm eligazat Morán Sárki, és aztán Ole Christensen. Merci, Madame la Secrétaire. Köszönöm, főtitkár asszony, azt, hogy eljött ide hozzánk, és a bizottságunkban ismertette az ETUK álláspontját a foglalkoztatási csomaggal kapcsolatban. ez a párbeszéd arról szól, hogy megvédelmezzük ezt a dossziét, és itt most különösen a világválságra gondolok, amely Európában különösen pusztító foglalkoztatási szempontból. Kezdetben leginkább gazdasági és pénzügyi megközelítést alkalmaztak, és a társadalmi megközelítés, a szociális megközelítés valahogy elsikat, holott most pedig egy fontos téma lenne foglalkozni ezzel az aspektussal is. Nos, ami ezt a csomagot illeti, ennek nagy jelentőséget tulajdonítunk, ugyanakkor ebben a bizottságban meg kell osztanunk a szociális jellegű aggadalmainkat az egész parlamenttel és az összes frakcióval, mert úgy tűnik, hogy ott leginkább politikai témákkal foglalkozunk. Az első dolog, amit ről beszélnünk kell, az az előrelátás. Persze a foglalkoztatás kérdés arról szól, hogy növeljük a foglalkoztathatóságot, de ön hogyan látja azt, hogy hogyan lehet ténylegesen munkahelyeket teremteni ágazatonként. A CEDEFOP egy jelentést adott ki, és ez azt mutatja, hogyha a munkahely teremtést és a, a megszűnő, illetve nyugdíjba vonuló emberekkel összehasonlítjuk, akkor azt látjuk, hogy elég sokan várnak ezekre az állásokra. Hogyan fogja az ön konfederációja a mozgósítási képességét és a szaktudását itt mozgósítani. Hogyan tudunk előrelépni, és mivel mindannyian dolgozunk más bizottságban is, gondolok itt olyan dolgokra, mint a zöld foglalkoztatás, Persze zöld, környezetbarát, de azt gondolom, hogy a zöld munkahelyek teremtése az nem csak a tényleges környezetre, hanem a társadalmi környezetre is ki kell, hogy hasson, illetve arról is kell, hogy szóljon, ezt hogyan látja. Másik dolog pedig az, hogy milyen irányítással lehet azokat az európai eh, alapokat, amelyeket a foglalkoztatás teremtésre eh, mozgósítunk, hogyan lehet ezt javítani, mert eh, úgy látjuk, hogy nem tudják felhasználni a pénzeket, maradnak pénzek, nem könnyű egyébként, mert éppen mostanában kell az Európai Bizottságot arra rábírni, hogy hogy őrizzék meg ezeket a pénzkereteket, de ön a saját hálózatán, a szociális partnerek ismeretén keresztül hogyan tud segíteni bennünket abban, hogy jó projekteket készítsünk, hatékonyabban eh, és teljes mértékben kihasználjuk ezeket az alapokat. Ami a tervezést, eh, tehát van egy tervezési probléma, és van egy irányítási probléma. Harmadik dolog, és ez szerintem megint csak fontos, az az, hogy munkahelyeket teremtsünk. Tudjuk, látjuk, hogy ma, bár nem feltétlenül értünk mindenben abba egyet, de nem lehet egyszerűen csak megvédeni a munkahelyeket, tehát a munkahelyek védelmén kívül segíteni kell a cégeket a saját átalakulásukban, illetve saját fejlődésükben, mert ez a fejlődés, és egyébként el kell fogadni ezt, hogy ez a fejlődés bizonyos fajta munkahelyek eltűnésével jár. Itt gyorsan kell reagálnunk a kompetenciák megmentése érdekében, és az vállalat új igényeihez kell átképzéssel vagy egyéb módon igazítani a munkavállalók kompetenciáját. Ez megint olyan dolog, ahol a szociális partnerek segíthetnek ebben a fejlődésben, és ebben az esetben megmenthetőek lennek átalakult formában ezek a munkahelyek. Ön beszélt a technológiáról, illetve technológiai forradalomról, a kommunikációról, beszélt arról is, hogy van ott egy ilyen női-férfi munkahely probléma is. Az IT technológia azonban árkotás és nagy különbséget teremt a városi és a vidéki területek között. és erre is oda kell figyelnünk, gyorsan kell reagálnunk, mert különben kialakul egy kétsebességű Európa, amelyben gyorsan fejlődik a városi környezet, ugyanakkor a vidéki környezet nem az IT, eh, tehát segít, de nem csodaszer abban, hogy a vidéki területek is fejlődhessenek. Az elnökasszony már szeretné, sajnos ketten beszélnek egyszerre, és az elnökasszony, elnökasszony megszakítja, ugyanakkor azt állítja, hogy mégsem szakítja meg. Nos, tehát szeretném, hogyha a szociális alapról szóló jelentésünkben látnánk eh, azt, hogy a szociális eh, partnerek milyen módon tudnak segíteni eh, a céljaink megvalósításában. Köszönöm. Elnézést kérek, nagyon sok ideig beszélt, tovább beszélt, mint az első kettő. Madame Markin, Monsieur Dardenne, Monsieur Bignon et moi-même, je poserai deux questions très... Nekem például két rövid kérdésem lenne. Krisztessen úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Bernadett Szegolnak az előadást a foglalkoztatási csomagról. Valóban igaz, hogy az, a költségvetések csökkentése túl, túlságosan elburjánzott, és most éppen ideje annak, hogy egy foglalkoztatási csomagot is elkészítsünk. Remélem, hogy a foglalkoztatási politika ezentúl majd sokkal központibb helyet tud elfogad, elfoglalni. Valóban igaz, főtitkár asszony, drámai helyzetben vagyunk jelenleg. Egészen biztos vagyok benne, hogy hogy ha csak a zöld növékedésre, gazdaságra és a zöld munkahelyekre koncentrálunk, tehát a fenntarthatóbb növekedésre, az már nagyon sok lehetőséget teremt az innováció terén. Koni Hédegorddal együtt részt vettem egy ülésen itt pünköstkor, és azt hallottuk, hogy több mint hat szorosára hatszorosa a foszilis energiaforrások támogatása a fenntartható energiaforrások támogatásának jelenleg, és hát így nem tudunk tovább lépni. Na most még egy kicsit a rugalmas biztonságról. Helyesen mondja ön, hogy nagyon sok dél-európai országban ezt úgy alkalmazzák, hogy így kénye kedve szerint bocsáthatja el és veheti fel a, munkavállaló, a munkaadó a munkavállalókat. De Dániában például nagyon konkrét megállapodások vannak erről a munkavállalók és a munkaadók között, tehát a munkaerőpiac tagjai között, és ezért működik nagyon jól Dániában ez a rendszer. Természetesen pozitív dolog az, hogy a munkavállalók és a munkaadók össze kell, hogy üljenek a parlamentjeikkel is, a, és úgy kell megbeszélniük, hogy hogy kell kinézni a jövő munkaerőpiacának. És reformokra is szükségük van, szükségünk van annak érdekében, hogy versenyképesek maradjunk. De a reformokat nem lehet csak is a munkavállalók ö, rovására kialakítani kell, hogy legyen rugalmasság is egy munkaerőpiacon, és meg kell próbálni megbeszélnünk, hogy a helyetteseket, az ideiglenes munkavállalókat a déleurópai munkaerőpiacokon hogy kellene szervezni. Hiszen az a probléma, hogy ezek az emberek jelenleg bizonytalan munkakörülmények között dolgoznak. Pedig fontos, hogy a munkahelyi biztonságba és a munkahelyi egészségvédelembe is befektessünk. És azért úgy gondolom, hogy ennek az is része, hogy a déleurópai országokban magasabb adókat kellene fizetni és magasabb fizetéseket is kell fizetni. Az, hogy valaki munka, munkával rendelkezik, és nem tud belőle megélni, ezt nem lehet egyszerűen elfogadni. Kell, hogy legyen egy olyan támogatás is, munkanélküli támogatás is, amely biztosítja a munkanélküliség idején a megélhetést és egy megfelelő oktatási politika is. Az lenne a kérdésem főtitkár asszonyhoz. Nem ért-e egyet abban, hogy a foglalkoztatási csomagok egyedül nem, nem, nem oldják meg a problémát, hanem reformokra is szükség van? Inkesi Viute asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Először is megköszönném Szegol asszonynak a, az előadását egyetértek azzal, amit a megszorító intézkedésekről mondott. Látszik, hogy növekedett a munkanélküliség, növekedett a munkaképes korúak kivándorlása, kialakult egy árnyékgazdaság, illetve az növekedett, és ez egy eszetlen megszorítás. Tehát vissza kell térnünk a növekedéshez, a gazdaság növekedésének serkentéséhez. Egyetértek abban, hogy a tagállamok felelősek a foglalkoztatás politikának nagy részéért, ugyanakkor azt gondolom, hogy nekünk itt nyomnunk kell ezt a flexicurity témát. És oda kell figyelnünk, hogy a szón, vagy belül is kiegyensúlyozott legyen a rugalmasság és a biztonság. E, például, mondok egy példát, e, nálunk e, egy törvényjavaslat született, amely arról szól, hogy liberalizálják a munkajogot, mert hogy ez fogja majd a versenyképességünket növelni. Ez azt jelenti, hogy csökkentik a fiatalok, a, a nyugdíj előtt állók védettségét, a fogyatékkal élők védettségét, a nők védettségét a munkaerőpiacon. Azt gondolom, hogy az ilyen intézkedések értékülésekor elég szigorúaknak kell lennünk. Egyértelmű, hogy ez a flexicurity nagyon jó dolog, és működik Hollandiában és Dániában, ugyanakkor Litvániában és egyéb helyeken nem így értelmezik. Dániában 70% a szakszervezetek szervezettségi aránya, miközben Litvániában nagyságrendileg 10%. Tehát ilyen formában ettől a rugalmas biztonságtól inkább szenvedni fognak az emberek, inkább ennek a káros aspektusait fogják érezni. Térjünk akkor át a minimálbér kérdésére. Például nálunk öt éve szabták meg, a, határozták meg a minimálbért, azóta ez már alacsonyabb, mint a szegénységi küszöb, tehát azok, akik minimálbért keresnek, azok közül nagyon sokan szegénységi küszöb alatt élnek. Itt is bizonyos közös kritériumokra kellene, kritériumokat kellene kialakítani a minimálbér vonatkozásában. Ja, vielen Dank. Um... Köszönöm szépen, megpróbálok röviden szólni. Az első pont, amelyre erről említést szeretnék tenni, az a zöld munkahelyek kérdése. Igen, nagyon pontosan felvázoltuk azt, hogy mennyire fontos a keret ahhoz, hogy ezek a zöld munkahelyek megvalósuljanak, tehát nem csak az európai szociális, szociális alapon keresztüli finanszírozás fontos, hanem a keret feltételeknek is meg kell, hogy legyenek. Az új követelmények miatt például Németországban nem tudunk új, új zöld munkahelyeket teremteni, és azt tapasztaljuk, hogy nagyon jó, fel, nagyon jó találmányok vannak, nagyon jó tervek vannak, de akár az energiahatékonyság, akár az épületek széndiokszid lábnyomával kapcsolatos tervek léteznek, de de ezekkel kapcsolatban van egy sor hagyományos munkahely is, amelyeket ezek teremtenének. Tehát az érdekelne engem, hogy a szakszervezetek milyen, milyen intézkedéseket szeretnének ezzel kapcsolatban tenni európai szinten. Második pont, amelyet már más kollégáim is megemlítettek, az pedig a minimálbér kérdése. Voltak jó kezdeményezések, és lehetőség lenne a szakszervezeteknek most arra, hogy kampányt indítsanak, kihasználják a helyzetet, és arra ösztönözzenek, hogy legyenek legalább célszámok azt illetően, hogy mennyi legyen a minimál bér, hogy van-e ilyen kampány, van-e egy olyan bizottság, amely ezzel foglalkozna. El lehetne képzelni, hogy ez a, ezzel kapcsolatban a parlament is elgondolkodhatna. Én nagyon is biztos vagyok abban, hogy hogy például Görögországban is volt egy olyan bizottság, amely ezzel kapcsolatban állást foglalt, és lehet, hogy amikor a, amikor a szakszervezeteket nem vonják be az ilyen kérdésekbe, akkor ott nem működik megfelelően a helyzet. Köszönöm szépen, Rapti asszony. Köszönöm, hogy a Trojka munkájára visszaugrott Raptels Winston Harkinus. Mindig nagyon érdekes meghallgatni a asszonyt. Most nem tudok százszerzalékig egyetérteni vele. Nem vagyok annyira optimista, mint ő az Európai Bizottság dokumentumával kapcsolatban. Az Európai Bizottság dokumentuma szankciókat tartalmaz és negatív dolgokat, a negatív dolgokat mindig végrehajtják. Azok a dokumentumokat, amelyeket kedvezőbb színben látunk, a foglalkoztatás növelése tekintetében, ezek mindig dokumentumok maradnak. Tehát a negatívumokat végrehajtják, a pozitívumok soha nem válnak cselekvésé. A tisztességes munka szavak szerepelnek az összes javaslatban, amiről ebben a szakbizottságban vitát folytatunk. Körülbelül három éve vagyok itt, és azóta ez a decent work, a tisztességes munka sokkal nehezebben található meg, mint régebben. Persze ezt megértjük, hogy miért, de ugyanez a helyzet a tisztességes bérezés esetében. Az a kérdésem ön felé, illetve a szakszervezetek felé, hogy önök szerint miben áll a tisztességes munka, van-e ilyen még egyáltalán, és hogyan tudjuk definiálni. Másodszorban. Az az álláspont, amit ön elfoglalt a bizottság dokumentumával kapcsolatban, ez egyhangú támogatást nyert a szakszervezeti szövetség körében, vagy nem? Ez számomra fontos kérdés, mert ahogy Szerkesz úr is mondta a korábbiakban, kezd, keletkezni az észak és a dél között ez a bizonyos szakadék, és lehet, hogy a szakszervezetek között is ez a különbség ki fog alakulni. Én úgy gondolom, hogy a szakszervezeteknek egységeseknek kell maradniuk, ez rendkívül fontos, legalábbis én így gondolom, hiszen ők azok, akik a dolgozókat védik Európa szerte. Végül a zöld munkahelyek. Mielőtt ezek létrejönnek, úgy gondolom, hogy amit meg kell tennünk az az, hogy megvédjük a hagyományos, már meglévő munkahelyeket. Ezek a hagyományos munkahelyek ugyanis már nagyon sok embert lefednek és hogyha azt akarjuk, hogy legyenek zöld munkahelyek, akkor ahhoz beruházásokra van szükség, a beruházásokra viszont pénzre van szükség, pénzünk pedig nincs. Ezért nagyon szép dolog erről beszélni, de hát úgy beszélünk róla, mint hogyha Olaszországban, vagy valami olyan helyen állnánk, ahol éppen földrengés van. Madame Markin. Harkin asszony, aztán Darden úr kap szót. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Van néhány megjegyzésem és néhány kérdésem. Először is Szigol asszony azt mondta, hogy nem lehet hatékony ez a csomag akkor, hogyha megszólít intézkedésekkel párosul. Én Írországban jövök, és nálunk mind a két, kettővel megpróbálunk megbirkózni jelen pillanatban. Nagyon nehéz uh, helyzetben vagyunk, a GDP hiánya 120%-os lesz jövőre, az gyakorlatilag fenntarthatatlan, ugyanakkor próbálunk valahogy túlélni, tovább lépni. Tehát kell, hogy legyen egy olyan mechanizmus, ami lehetővé teszi, hogy visszatérjünk, és a piacokról pénzt kölcsönözünk, ugyanakkor viszont munkahelyeket is teremtsünk. Az én kérdésem azt hiszem az lenne, hogy hát azt hiszem nemzeti szinten a kormányoknak dönteniük kell arról, hogy hogyan költik el a pénzt. És miközben lehet a megszorításoknak bizonyos szintje, nagyon fontos az, hogy ez kiket és milyen területeket sújt. Például az adóztatás lehet egy olyan, olyan terület, ami jövedelmet generál, ugyanakkor mondjuk csökkentetjük a szolgáltatásokat. Tehát nagyon sok különböző szint van. És mondhatjuk azt, hogy nem lehet ha minden merev és rugalmatlan, akkor mind a kettőt egyszerre csinálni, de vannak mégis olyan mechanizmusok, amivel ezt ki lehet kerülni, és szeretném, hogyha ezt kommentálná. Ha, ha, hangsúlyoz, ha, ha hajlamosak vagyunk arra, hogy a kínálatot túlságosan hangsúlyozzuk, és a keresletet nem eléggé, szeretném, ha elmondaná, hogy hogyan tudjuk a keresletet stimulálni. Mondta azt, hogy vannak jobb országok, kevésbé jó országok, például a szociális párbeszéd területén, Görögország, Spanyolország, nem olyan jól teljesít, és tudjuk, hogy a szociális párbeszéd nagyon fontos. De tudná olyan példát is mondani, ahol a rugalma, a flex security kérdése nem működik jól, és mondjon további példákat, hogy hol nem működik jól, nem csak a szociális párbeszéd területén, amit elismerek, hogy nagyon fontos. Még egy kérdés, a cégek adóztatásának a kérdése, az adóalap kérdése. Nagyon sokat exportál Írország, ahonnan jövök, és a nagyobb gazdaságokban persze ott csapódik le a pozitívum, ennek a pozitív hatása, mert ők fogyasztják ezeket a termékeket. De hát azt hiszem, hogy itt most ezt a gondolatmenetet valamikor máskor fejezném be. Ön mondta azt, hogy a pénzügyminiszterek ragadták kezükbe a gyeplőt a vitákban, és tökéletesen egyetértek a Lisszaboni szerződés, a 9. szerződés, mintha nem is lenne ott, a jelenlegi körülmények között a szociális klauzulát egész egyszer nem hagyják végre, nincs meg az egyensúly, úgyhogy a parlamentnek nagyon fontos szerepe van abban, hogy visszatérjünk az egyensúlyhoz. És van egy utolsó kérdés, amivel nem vagyok biztos. Van-e álláspontja a fiskális szerződéssel kapcsolatban, és hogy ön szerint az íreknek hogyan kéne szavazniuk? Köszönöm. Elnök. Frederik Darden utána Benyon úr kap szót. Merci, Madame la Présidente. Euh, tout d'abord, merci. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönöm a főtitkár euh, asszonynak is az előadását és a megjegyzéseit. A foglalkoztatási csomag egy euh, lehetőség, és nyilván én is örülnék, hogyha ez megismernénk jobban. Természetesen abban is egyetértünk, hogy többféle módosító, eh, módosításra szorulnak eh, az ötletek. Két dologra koncentrálnék itt. Nyilvánvaló a brutális megszorítás az nem összeegyeztethető a dinamikus foglalkoztatással, és meg kell erősíteni a szociális párbeszédet is, illetve a globális kiegészítési alap vagy az európai szociális alap jobb elköltését is fontosnak tartja, ez, ebben is egyetértünk, és nem szabad pénzügyminiszterekre hagyni ezt az egész kérdéskezelést, hanem a szociális miniszterek is vegyenek részt ebben, ezekkel mind egyet lehet érteni. Én egy kicsit azon lepődök meg, amit itt a minimumbérrel kapcsolatban hallottunk, kicsit hezitálok az itteni javaslatokkal kapcsolatban. Az Európai Bizottság minimálbérről beszél, és arról beszél, hogy ez nem fogja helyettesíteni a tárgyalásos bért, és nem szabad összekeverni egyébként sem a tisztességes jövedelemmel. Aztán elhangzott, hogy ez nemzeti hatáskörbe tartozik, engem egy kicsit zavar persze. És ami a szegénység elleni küzdelmet illeti, e, a minimum jövedelemről szoktunk beszélni. Ugye ez két különböző dolog van, a minimál bér és a minimál jövedelem. E, két különböző dologról van szó. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy azért előre kell lépnünk ebben a minimálbér kérdésben. másik dolog, amire kitérnék, az a bérindexálás kérdése, eh, amely Belgiumban egy eh, élénk vita forrása és a foglalkoztatási csomagban is, de az ön, ön beszédében is elhangzott, hogy a reál növekedésre kell odafigyelnünk, mint célt megfogalmazni a, a bérek tekintetében, már pedig az indexálás az önmagában nem fogja ezt elhozni, tehát nem tudom, hogy miért támadják ennyire Európában. Nézést kérek. Pupakis úr, Falbr úr, nem tudok szót adni, mert a lista már így is nagyon hosszú. Köszönöm, Benyon úr, köszönöm. Én egy dologra koncentrálnék. Az a kereslet fellendítése a gazdaságban. Itt viszont hamis dikotómiát alakítunk ki a növekedés és a megszorítások között. Az én tagállamomnak például nem nagyon van más választása, mint hogy bizonyos megszorításokat alkalmazzon hosszú távú programjaiban, mert a GDP 8%-ára rug a hiányunk, és ez egyszerűen fenntarthatatlan nyilván a kereslet kialakítása a probléma, ez nem egy egyszerű probléma, hogy keresletet generáljunk. Ennek célzottnak kell lennie, és ráadásul egy sor lehetőség nem adott számunkra. Összességében azt mondanám, hogy például pénzügyi ösztönzéssel csak két-három tagállam élhet, a többi tagállam egész egyszerűen nem engedhet ilyet meg magának tehát a pénzügyi ösztönzés az nem lesz napirenden, nem tudom ennek mi az alternatívája, az egyik nyilván a quantitative easing, és ezt Nagy-Britanniában már használják, és elkezdte az EKB is használni annak ellenére, hogy a szabályok ezt nem nagyon teszik lehetővé. Egyébként én ezt üdvözlöm, ugyanakkor a quantitative easing, a pénz kibocsátás az inflációt gerjez, de ez nem olyan nagy probléma, mert egyébként deflációs folyamatok is vannak a rendszerben, tehát valószínűleg a quantitative easinget megengedhetjük most magunknak. A, ehhez képest egyébként is a pénzügyi ösztönzés az nem jön szóba. Emellett ugye milyen lehetőség megvan még a strukturális reformok, illetve a pénzek átterelése, a, költé, a pénzköltés átterelése olyan területekre, ahol jobb növekedési kilátások vannak, például a zöld gazdaságban, a zöld munkahelyteremtésben, de ez azt jelenteni, hogy máshonnan pénzt kell elvenni ahhoz, hogy ide irányítsuk át a pénzeket, és ezek már is nehéz dolgok, nehéz kérdések. Ráadásul az ilyen jellegű kereslet növelés az nem rövid távon működő, ráadásul ami hosszú hosszú távon fenntartható növekedést generál, az legalább két-három évig nem nagyon jár majd észrevehető eredményekkel. Tehát persze beszélhetünk arról, hogy növekedési terv legyen a megszorítás mellett, de aztán nem nagyon fejtik ki, hogy miről szól ez a növekedési terv. Amikor valaki eladósodott, nem tud még több hitelt fölvenni egész egyszerűen. Milyen alternatívákat lát? Én említettem néhányat. Emellett nyilván az adóztatásba is bele lehet nyúlni. Annak érdekében, hogy a real jövedelmét a szegényeknek növeljük. Nem a gazdagoknak, azoktól inkább elveszünk egy kicsit, de ön szerint milyen módon lehet hatékonyan extra keresletet gerjeszteni a negatív következmények nélkül? Köszönöm. De euh, La première. Nincs elég kérdés, úgyhogy én is felteszek kettőt. Volt egy véleményünk egy ajánlásról, amit az Európai Bizottság egyébként ma reggel bocsátott nyilvánosság elé. Hát általánosságban értékeljük, hogy mit is mondhatunk arról, hogy hogy lehetne úgy átorientálni a politikákat, hogy inkább a keresletet növeljük. Ezt hogyan érhetjük el? A második kérdésem pedig a makrogazdasági párbeszéd kérdéskörére összpontosodik, összpontosul. Nagyon fontos ez a kérdés, és nagyon sokat beszéltünk már az elődeivel is erről. Nagyon formális dolognak látom ezt. Formális szinten jól működik, de nem igazi párbeszédről van szó, és az a benyomásom, hogy az Európai Parlamenten kívül ez lehet, hogy folyik, de hát minket még megfigyelőnek se hívtak meg a parlamentet egy ilyen vitához. Van -e konkrét gondolat arról, hogy mit kéne kérnünk? Persze egyedül is meg fogjuk ezt tenni, de hát néha azért jobb lenne, hogyha ön is segítene nekünk kívülről, és természetesen cserében mi is megtesszük ezt, kívülről támogatjuk a, ezt a makroökonomia vitában. A és ahogy mondta, a pénzügyminiszterek és a foglalkoztatási miniszterek is össze kéne, hogy üljenek, és ők is el kéne, hogy végezzék ezt a feladatot. Nos, tehát itt az összes kérdés, megadom a szót. Köszönöm szépen. Nem egyszerű a helyzetem, óriási a kihívás, de megpróbálom. Nem fogok egyenként minden felszólalásra reagálni, hanem inkább csak a számomra jelentősebb pontokra térnék ki, amelyek esetleg közösek is a, külön, a számomra feltett kérdésekben. Először is, nincs véleménykülönbség az Európai Szakszervezeti Szövetségen belül a tekintetben, hogy hogyan kéne reagálni a jelenlegi válságra. Egy közösség alakult ki. Azok az államok, amelyek a szakszervezeti szövetségen belül jobban felszereltek, mondhatom így. Például mondjuk Németország, és akik egyáltalán nem jól felszereltek a e tekintetben, a megszorítási politika tekintetében. Tehát a, ezen különbségek ellenére ugyanaz a véleményünk, hogy ezek a politikák oda vezetnek, hogy nagy mintha a falba ütköznénk, és továbbra is ide fognak vezetni. Van egy dokumentum, amit még nem fogadott el a végrehajtó bizottságon, majd holnap vagy jövő héten fogja elfogadni, tehát ezért most nem fogom kiosztani, bár úgy gondolom, hogy már így is eléggé jól előkészítettük, és természetesen azokat a vonalakat követi, amelyeket egyébként is elmondtam és nyilván támogatni fogjuk és elfogadjuk jövő héten, de lényeg az, hogy ha ez a, hogy ez a dokumentum csak jövő héten kerül nyilvánosságra. Mert hát mi is a szakszervezeti demokrácia szabályidő akarjuk tartani. Ezeket nagyon tiszteletben tartjuk, és világosan tiszteletben tartjuk a szervezetünkben. Na már most volt egy második kérdés, amit feltettek nekem, ez a minimálbérekre nem a minimum jövedelemre, hanem a minimál bérekre vonatkozott. Miért érzi úgy, hogy én vonakodnék -e erre válaszolni? Európában különböző típusú működések vannak, különböző típusú rendszerek a bérekkel kapcsolatban. Vannak olyan országok, ahol a minimum, bér kérdése. A szociális partnerek autonómiájával és az ő bérmeghatározó képességükkel ellentétbe került. Itt vannak olyan országok, ahol tárgyalásokkal próbálják megvédeni a minimálbéreket, vannak olyan országok, ahol ezek le vannak fektetve jogszabályban. Vannak olyan országok, ahol szükséges, és a szakszervezetek kérik is, hogy legyen minimálbér. E, illetve azt, hogy a minimálbért növeljék. Na már most volt egy kérdés, egy százalékos arányra vonatkozó kérdés. Elmondhatom, hogy bár nincs még döntés, világos döntés, hajlunk arra, hogy egy olyan százalékos arány legyen, ami az Európa Tanács határozatának az irányába mozdul el, ez az 50 százalék, az átlag fizetés 50 százaléka fölött van, inkább eléri lassan a 60 százalékát. Tehát az átlag fizetés 60 százalékát szeretnénk látni. Ezeket a számokat az Európa Tanács támogatja, ők javasolták, és mi úgy gondoljuk, hogy ez lehetővé tenné a minimálbérrel, nagyon alacsony minimálbérrel rendelkező országok számára, hogy a minimálbéreket ilyen irányba mozdítsák el. Nem vonakodok tehát azzal kapcsolatban, hogy igen, kell kérni, hogy legyen minimálbér azon az országokban, ahol nincs. Ezt kell, hogy kérjék a szakszervezetek, de az is nagyon fontos, hogy ezeket a minimálbéreket más módon állapítsák meg. És kizárólag tárgyalások nyomán rögzítsék ezeket a béreket. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban számukra világos, hogy szükség van az előkészítésre, a konzultációra a szakszervezetekkel, akkor, amikor egy minimál bért állapítunk meg. Ami a flex security-re vonatkozó kérdéseket illeti, nem akarok nagyon belemenni, de nagyon hangsúlyozom azt, hogy világos, hogy a foglalkoztatás biztonsága és a, munkanélküliség biztosítottsága esetében sokkal könnyebb igazgatni, a, vagy jól megoldani a rugalmas biztonság kérdését is például Dániában ez nagyon jól meg sikerült oldani, de a legtöbb országban nem. A dolgozók azok, akiket ki lehet tenni 8 napon belül, és akkor semmilyen jövedelmük nem lesz. Ez nem komoly. Ez, ez nem flex security, nem rugalmas biztonság, ez csak pusztán rugalmasság. Vannak pozitív dolgok néhány országban, de ezt egyoldalúan más országokban, más pillanatokban máshogy fordítják le, máshogy értelmezik, ki, eh, kihasználják a leg negatívabb módon a benne rejlő lehetőségeket, független attól, hogy milyen a uh, finanszírozási eszközöket lehet rendelkezésre bocsátani a területen. Aztán most, ami a növekedés és a megszorításokat illeti. A szakszervezeti szövetség számára világos, hogy, az, hogy vissza kell térni egy olyan egyensúlyhoz, ahol a közfinanszírozás, az államháztartás egészséges. Ezzel nincs is probléma. A kérdés az, hogy hogyan. Hogyan csökkentsük ennyire rövid idő alatt az eladósodottságot. Nem, szerintem nem tudjuk ennyire rövid idő alatt ezt hatékonyan csökkenteni. Nem lehetséges a megszorító intézkedésekben úgy szünetet tartani, hogy azzal ne növeljük tovább az eladósodottság. Most Magyarországban, Görögországban is folyamatosan növekedik az eladósodottság. A megoldás az az lenne, hogyha növekedésnek adnánk egy esélyt. A hogyan, mikor és a menetrend a fontos. És szeretném elismételni, és gyakran ismétlem, hogy sokkal nehezebb újra felállítani egy ország szociális egyensúlyát, mint a költségvetési egyensúlyát. És egy ország számára sokkal veszélyesebb a szociális egyensúlyt felborítani. Ez nagyon-nagyon veszélyes felborítani, és nagyon nehéz visszatalálni az egyensúlyhoz. És sajnos elég sok ország már eljutott ebbe a stádiumba, hogy felborult az egyensúly. Az a kérdéssel kapcsolatban, amit az ír képviselő asszony tett fel nekem. Az Európai Szakszervezeti Szövetség nagyon világosan kifejtette a véleményét a költségvetési szerződés ellen. Szerintünk ez haszontalan és nem fogja a funkcióját betölteni. De tudjuk azt, hogy milyen nehézségekkel áll szemben Írország, amikor döntenie kell. Ismerjük az Ír Szakszervezeti Szövetség véleményét, ennek a tagjai két felé próbálnak szakadni. Egyik oldalról azt mondják nekik, hogyha nem írják alá ezt a szerződést, akkor nem fognak közösségi alapokhoz jutni. És akkor mi lesz az országokkal? És ott van a másik oldal, amikor akik tudják, hogy amúgy se használ majd semmire ez a szerződés. Nagyon komoly felelősségem van, hogy ha bele akarok szólni abba, hogy egy nemzeti szakszervezeti szövetség hogy döntsön, inkább szeretném tiszteletben tartani, és elismerni azt, hogy milyen nehézségekkel állnak szemben e kérdésben az ír kollégák, amikor dönteniük kell arról, hogy milyen választ adnak a népszavazáson. ami ezt a kérdést illeti, hogy hogyan lehet a növekedést elősegíteni. Nagyon sokat beszéltünk az európai alapok használatáról, arról, hogy szükség van a szociális párbeszédre. Még erről sokat tudnék beszélni, de azt hiszem nem lesz időm, de legyünk komolyak. Az európai kötelezettségeken kívül azon kívül, hogy az Európai Központi Bank garanciája nélkül tudunk-e elég bizalmat kelteni a pénz iránt, hogy a beruházásokat ösztönözzük, és beindítsuk a növekedést így, ahogy most vagyunk. A válasz erre az, hogy sehogy. Néhány millió euróra van szükség, bár több millió euró az nagyon sok pénz néhány millió euróval nem fogjuk tudni megmozdítani a munkaerőpiacot. Ezért egy globális jövőképre van szükségünk, egy eltökértségre, hogy végig gondoljuk, hogy hogyan tudjuk Európát kihúzni ebből az egyirányú utcából, amelybe belejutott. ki kell jutnunk a zsák utcából. Ehhez kell egy jogi keret az új struktúra felállítása. Ezek a kérdések, amelyek az átalakításra, a foglalkoztatási szabályokra és törvényekre vonatkoznak. E tekintetben az oktatást és a képzést, illetve a folyamatos képzést kell továbbfejleszteni. De ez csak akkor történhet meg, hogyha van mögötte finanszírozás a finanszírozás az mégpedig jelentős kell, hogy legyen, de sajnos nincs meg európai szinten ez a pénzügyi háttér. És végül a konkrét országokat érintő ajánlásokkal kapcsolatban sajnos azt hiszem inkább nem szeretnék jelen pillanatban semmit mondani, mert nem volt elég időm hogy azokkal a személyekkel, akik tudnának nekem segíteni, azokkal a közgazdászokkal, akik tudnának segíteni, elmélyüljek ezekben a kérdésekben, de remélem, hogy gyorsan tudok adni választ a kérdéseikre. A makrogazdasági párbeszéddel kapcsolatban ez egy formális dolog jelen pillanatban, de megérdemli, hogy létezzen. Úgy gondolom, hogy mi azt javasoljuk a makrogazdasági párbeszéddel kapcsolatban, hogy legyen több eszmecsere az európai szociális partnerek, a pénzügyminiszterek és a foglalkoztatási miniszterek között, illetve a nemzeti par- parlamenterek és az Európai Parlament bevonásával, az kéne, hogy a szociális partnerek részt tudjanak venni az egész folyamatban, amely a makrogazdasági egyensúlytalanságok helyreállításáról szól, a figyelmeztető mechanizmusokról szól, illetve az egyes országok elmélyült elemzését tartalmazza. Tehát egy alulról felfele való építkezésre lenne szükség, ami segítene abban, hogy változtassunk, termelékenyebbek legyünk, és gyümölcsözőbb legyen a munka. Nem tudom, hogy mennyi időm van, elnök asszony. Euh, sur les emplois verts, euh, a zöld munkahelyekkel kapcsolatban Elizabeth Schröter tette fel ezt a kérdést. Nagyon nagy beruházásokra van szükség. El kellene mélyíteni például azt a példát, amit a megújuló energiaforrások jelentenek az energia szállítása az európai országok között szintén egy megoldandó kérdés. Azon országok felől, ahol ezt az energiát jobban elő lehet állítani a többi felé. De hát itt ismét óriási projektekről, óriási beruházásokról van szó, amelyek csak akkor hozzáférhetőek, hogyha a makrogazdasági kondíciók másmilyenek, mint most. Végül a szociális párbeszédre vonatkozó összes kérdésről kapcsolatban. Persze mindenki egyetért. Nehéz találni elméletben olyan embert, aki ne értene egyet a, a szociális párbeszéd realitással jelenti a problémát. Tudom, hogy Litvániában mi történik a szociális párbeszéddel kapcsolatban, és nem csak Litvániában ez a helyzet. Amikor a spanyol kollégáimtól azt hallom, hogy tárgyaltak, és a munkaadókkal sikerült egy megállapodásra eljutni, de ezt azonnal megszekték egy kormányzati döntés következményeképp, akkor a szociális párbeszédnek semmi értelme. Ahhoz, hogy a szociális párbeszédnek értelme legyen, azt aktívan támogatni kell, aktívan elő kell mozdítani és tudjuk, hogy a e területen még rengeteg munkára van szükség az indexálás. Tudják, hogy az indexálásnak milyen szerepe Belgiumban, tudjuk azt, hogy ez milyen mértékben teszi lehetővé, hogy a reál bérek megmaradjanak egy magas szinten. Az indexációt kiterjeszteni jó dolog lenne, de hát jelen pillanatban nagyon nehéznek tűnik ez európai szinten a belgák, akiknél még megvan az indexáció, minden támogatásunkat élvezik, hogy ez fenn is maradhasson. Nem tudom, hogy sikerült minden kérdésre válaszolni, de remélem. Merci, parce que je pense que... Nagyon köszönöm. Azt gondolom, hogy akkor befejezte, ugye ez volt az utolsó válasza. Nyilván nagyon sok kérdést kapott, és ezért nehéz volt a feladata, de ez mégis lehetővé tette számunkra, hogy egy nagyon széles körű vitát tartsunk arról a munkáról, amit mi folytatunk. Azt gondolom, hogy az üzenet jól átment, és nyilván a munkatársaival az egyes kérdésekben majd folytatjuk a párbeszédet. Köszönjük még egyszer, hogy eljött, viszontlátásra! Euh, Kedves kollégák, mielőtt euh, Andor úr megérkezne, azt javaslom, hogy kezdjük el a vitát a 11-es pontról, és aztán majd legfőjebb megszakítjuk akkor, amikor a biztos úr megérkezik, és aztán mi távozása után pedig folytatjuk. Tehát euh, egy szóbeli kérdés változatról, illetve az állásfoglalás tervezetről van szó, amely a munkahelyben gazdag fellendülésről szól, ami a szóbeli, módos, a szóbeli kérdést illeti, négy módosítót kaptunk. Az első javaslatom, vagy az alapvető javaslatom az lenne, és ezzel a címzet, ennek a címzetje a, az EPP, hogy a kettes módosítót a harmadik sortól egy külön kérdésként tegyük be, tehát akkor így négy kérdés lenne, ebből egy azzal a szövegrésszel kezdődne, hogy mit tesz eh, konkrétan az Európai Bizottság annak érdekében, hogy, és eh, ez a rész akkor egy eh, külön konkrét kérdés lenne. Ami az egyes módosítót illeti, ezt nem igazán kedvelem, mert mert a foglalkoztatási helyzet valójában romlott, nem pedig nem javult, tehát a valóságnak jobban megfelel az eredeti szöveg, nevezetesen ami azt mondja, hogy romlott a foglalkoztatási helyzet, és ami pedig a hármas módosítót illeti, ott azt gondolom, hogy a második része az érdekes. Több problémám van az első résszel. Ami a négyes módosítást illeti, szerintem pedig ez kicsit elfogult, illetve nem, de támogatni tudjuk a négyest. Hát támogatni tudjuk a négyest. Tehát ami a szóbeli kérdést illeti, van-e még kérdés? Ki kér pontosítást? Morán asszony. Euh, euh, kért szót. Őri úr. Igen, köszönöm szót, elnök asszony. Nem, nem értem pontosan, hogy mi szükség van arra, hogy a, a kettes módosítóból külön kérdést csináljunk. parce que le, si vous voulez, la, le... Azért, mert az eredeti szöveg az első kérdés azon kívásokra vonatkozik, amelyek a, a bérre vonatkoznak. A második rész pedig már nem a fizetésekre vonatkozik, hanem a munkanélküliségre, ami egy kicsit más témakör, ezért úgy gondolom, hogy hát egy oldalról a fizetések szintjéről kell kérdeznünk a biztottságot, hogy ez hogyan kívánja ismét a, hogyan kívánja a keresletet ismét felendíteni, és utána érdemes lenne külön feltenni a kérdést, ami a munkanélküliségre, különösen a fiatalok munkanélküliségére és a struktúrális alapok felhasználására vonatkozik. si vous voulez, on peut en reparler. De ha szeretne erről még beszélni, esetleg az ülés után, ő, esetleg van-e más hozzáfűzni való bárkinek a részéről? Őri úr, szeretne még hozzászólni ehhez a ponthoz? Ha vissza lehet térni az ülés után, akkor, még, akkor inkább ezt preferálnám. Mert most éppen... D'accord. Alors, sur euh, les autres... Jó. akkor a többi módosító javaslattal kapcsolatban, hát 73 érkezett, 11 érkezett egy kompromisszum részeképpen tőlem, és még vannak egyéb kompromisszum javaslataim is. A titkárság készítette elő ezeket a megfogalmazásokat. módosítók alapján, olyan módosítók alapján kellett kompromisszumokat kidolgozni, amelyeknek nem én vagyok a szerzője, én a, ugye az állásfoglalás tervezetnek vagyok a fogalmazója. A kettes, hármas, négyes módosítók. Ezeknek a lényege, amely az Aldétól származnak, abban rejlik, hogy a foglalkoztatásra való utalást töröljük, és az ECR utána szeretné, hogyha a struktúrális gyengeségeket figyelembe vennénk. Ez egy kompromisszumba összegyúrható. Remélem, hogy ezt volt is alkalmuk áttekinteni. A második kompromisszumos javaslat az a 20-as, 21-es módosítókból származik. Szerintem nincs komoly probléma ezzel kapcsolatban, az eszendés és a zöldek nyújtották ezeket be. A következő a 26, 27, 28, 29-es módosítókból keletkezett kompromisszum. Szeretném tudni, ahhoz, itt, itt az összes frakció részt vett, kivéve a szocialistákat, Itt a munka adóztatásáról van szó, és arról, hogy más típusú adókkal kellene helyettesíteni a jövedelmek adóját. A négyes kompromisszum, a 38-as, 39-es módosító indítványokból keletkezett. Ez elítéli a káros hatásokat, Megérkezett a biztos úr úgy, hogy a kompromisszumos módosítók bemutatását azt javaslom, hogy függesszük fel, az E kompromisszummal fogjuk folytatni, és utána vitát is folytatunk, hogy ezt az állásfoglalás tervezetet meg tudjuk majd holnap szavazni. Tisztelt biztos úr, szeretettel üdvözöljük mai szakbizottsági ülésünkön, és azonnal meg is adom önnek a szót, hogy bemutathassa a fehér könyvet a nyugdíjakról, amely a megfelelő nyugdíjak stratégiáját biztos és életképes nyugdíjak rendszerét kívánja létrehozni. Önél szó. Uh, thank you much. Uh, good afternoon. Uh, Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy lehetőségem volt eljönni a szakbizottsághoz, és bemutatni a nyugdíjakról szóló fehér könyvet, illetve válaszolni majd az kérdéseikre. E, egy hivatalos állásfoglalást, illetve véleményt fog ugyanis a parlament majd készíteni erről. Ahogy tudják, a bizottság a fehér könyvet a megfelelő, biztonságos és fenntartható nyugdíjakról február 16-án készítette el. Szeretnék támogatni a tagállamokat a jó nyugdíjrendszerek kialakításában, és biztosítani azt, hogy továbbra is megfelelő nyugdíj jövedelmet tudnak biztosítani a polgáraiknak. Mielőtt beszélnék a fehér könyvről, ezért szeretnék, e, előtte még szeretnék emlékeztetni arra, hogy a nyugdíjak miért olyan fontos, fontosak, illetve hogy milyen kihívások állnak előttünk, és hogy mi vezetett ennek a fehérkönyvnek az elkészítéséhez. Jelenleg a nyugdíjak körülbelül az Európai Unió lakosságának negyedének, negyedénél készít, képezik a fő bevételi forrást, és így aztán mindannyian előbb-utóbb részesülünk majd ennek az előnyeiből, és abból, hogy a nyugdíjak majd öregkorunkra tisztességes jövedelmet biztosítanak nekünk. De ez nem olcsó, nem nincs ingyen, hiszen a GDP 11,3%-át költötték 2010-ben a nyugdíjakra, 2060-ra pedig ez már 12,9% is lehet majd. A nyugdíjak tehát nyomás alatt vannak, hiszen az él, várható élettartam növekszik, ugyanakkor a születési ráták csökkennek. Az Európai Unió ban a baby boom tagjai lassan elérik a nyugdíjkorhatárt, és a 60 éven fölüliek száma 20 millió lesz majd, és 6 millióval kevesebben fognak dolgozni aktív dolgozóként. Az idősödésről szóló legutolsó jelentés is foglalkozik az idősödés költségvetési hatásaival, és igen, kiózanító olvasmány. Egyre több idős embernek kell majd egyre kevesebb emberre támaszkodni, abból a szempontból, hogy nyugdíjas korukra eltartsák majd őket, és ezért egyre megfizethetetlenebbek, illetve egyre nehezebben kitermelhetők lesznek a nyugdíjak, ha csak nem teszünk valamit. Nagyon nagy kihívás ez, különösen a válság fényében, hogy ezt megoldjuk. Azt is láttuk, hogy a nyugdíjak nem csak az elsődleges céluk miatt fontosak, tehát hogy a nyugdíjaskori jövedelmet biztosítsák, hanem az amiatt a hatás miatt is, amelyet a közpénzekre, illetve a pénzügyi piacra tesznek. A nyugdíjak annak ellenére, hogy a tagállami hatáskörbe tartoznak, mégiscsak közös ügyünk az Európai Unióban, és az Európai Uniós szintnek meg kell tennie saját részéről, amit meg kell tennie. Ezen a ezen a háttéren alapulva jelentettük meg 2010. júliusában a, a zöld könyvet, ami azt próbálja kideríteni, hogy az európai szint hogy tudja leginkább meg, biztosítani a megfelelő nyugdíjakat, és egy sor nagyon fontos kérdést feltett. feltesz, például a munkahelyi és a és a családi élet kiegyensúlyozását, illetve a kötelező és a kiegészítő nyugdíjak viszonyát. Nagyon nagy érdeklődés követte ezt a könyvet a parlament részéről is, nagyon sok szakbizottságtól kaptunk véleményeket, állásfoglalásokat, és itt elsősorban az foglalkoztatási bizottság játszott vezető szerepet. Nagyon jó alapot adott ez nekünk arra, hogy a következő lépés lépéseket megtervezzük. Nagyon örülök neki, hogy ilyen átfogó, tulajdonképpen holisztikus megközelítést alkalmazott ez a zöld könyv, ugyanis a szociális, a gazdasági és a piaci szempontokat egyaránt megtekintette, és ilyen módon elismerte a szinergiákat is, valamint azokat a hasznokat is, előnyöket is, amelyekkel, amelyekkel járhat a nyugdíjak megközelítése és elfogadták azt is, hogy a nyugdíjkorhatárt emelni kell. Nagyon fontos hatása van a nyugdíjaknak a közkiadásokra és a foglalkoztatásra is. A 2011-es európai szemeszter során 16 országnak adtunk nyugdíjjal kapcsolatos specifikus ajánlásokat, és további országoknak adtunk különböző más ajánlásokat. A, azt javasoljuk, hogy a nyugdíjkorhatát emeljék, hogy csökkentsék a korai nyugdíjaztatások lehetőségeit, támogassák a hosszabb munkahelyi tevékenységet, hogy a nők és a férfiak közötti egyenlőséget a nyugdíj területén is valósítsák meg, illetve a kiegészítő nyugdíjak rendszerét is támogassák. 17 országnak küldtünk nyugdíjjal kapcsolatos ország, ország specifikus ajánlásokat. Tehát a fehér könyv, a zöld könyv illetve a konzultációs eredményeken épül, valamint az éves növekedési jelentéseken és az ország specifikus ajánlásokon. A fehér könyv hangsúlyozza, hogy az öregedés, az öregedő népesség által támasztott kihívásokat meg tudjuk válaszolni, hogyha megfelelőképpen állunk ehhez hozzá és jól tervezünk. Ez azt jelenti, hogy a munkával töltött, illetve a nyugdíjban és évek közötti jó egyensúlyt meg kell teremteni, annak fényében, hogy sokkal hosszabb ideig élnek az emberek, mint, az, mint régebben. Természetesen a nyugdíj korhatár felemelése az fontos jelzést küldhet, és elvárásokat támaszt a fenntarthatóság felé is. Nagyon fontos, hogy a nyugdíjas, nyugdíjrendszereink kiegyensúlyozottak legyenek, hatékony legyen a nyugdíjkoremelés, és ezzel kapcsolatban az élethosszig tartó tanulás, a jobb munkahelyi egészségvédelem, az egészséges idősödés, illetve a munkahelyek idősebb dolgozók igényeihez való hozzáigazítása is fontos feladat. A munkavállalók hozzáállását is meg kell változtatni, és ezzel kapcsolatban a munkavégzés utáni nyugdíjas évekre való tekintés is fontos. A munkavégzési képzesség, kép, képesség és a foglalkoztathatóság nagyon nagy különbségeket mutat a területeken, és úgy tűnik, hogy a fizikai dolgozók számára sokkal alacsonyabb nyugdíjval korhatár kívánatos, mint a más területeken dolgozók számára. Az, most, most nagyon jó alkalom van arra, hogy olyan politikákat indítsunk meg, amelyek segítségével az emberek hosszabb ideig maradhatnak a munkapiacon, hosszabb ideig tudnak aktívan dolgozni. A foglalkoztatási ráták között nagyon nagy különbségek vannak Európán belül. Sok lehetőségünk van tehát arra, hogy az egyensúlyt javítsuk. A foglalkoztatási rátát tulajdonképpen a kor spektrumon keresztül maximalizálnunk kell, hogy a nyugdíjban lévők, illetve a munkával foglalkozó munkaerőpiacon résztvevők közötti arányt megjavítsuk. Ezen kapcsolatban jobban kell támogatni a nőket, és a gondozási felelősséget ki kell egyensúlyozni a munkavállalási felelősséggel. Biztosítanunk kell, hogy a fiataloknak könnyebben eh, munkához lehessen jutni, és eh, hogy az összes korosztályon belül minél, ala, minél rövidebb legyen a munkanélküliség ideje. Mindenki, aki szeretne dolgozni, le, juthasson eh, munkához a reformok a jövőben alacsonyabb nyugdíj összegeket feltételeznek, és rövidebb nyugdíj időszakot. Viszont, hogyha valaki tovább dolgozik, akkor valószínűleg sokkal többet tud megtakarítani kiegészítő nyugdíjrendszerek segítségével. A fehér könyv támogat, támogatja, ösztönzése javasolja a biztonságos ilyenfajta nyugdíjrendszereket, különösen a mobil munkavállalókra vonatkozóan, hiszen ezek a mobil munkavállalkozók gyakran elvesztik a nyugdíjjogosultságaikat, amikor egyik országból a másikba költöznek. Ezért a bizottság már, két, bizottság már 2005-ben javasolt egy irányelvet a a kiegészítő nyugdíjjogosultságok hordozhatóságáról, de ez a fehér könyv most még több, aján, még több megoldást javasol, a, a jogosultságok elérése és megtartásával kapcsolatban minimum követelményeket állít fel, de egyébként szabadságot ad a tagállamoknak a többi területen. Ezzel kapcsolatban az Európai Parlament és a tanács között nagyon jó, nagyon fontos az össze, az együttműködés. A belső piaci csomagban már kötelezettséget tettünk arra, hogy ezt a kérdést megoldjuk, és az elkövetkezendő ciprusi e- elnökség remélhetőleg még ez éve e- vége előtt újra kezdi az erre vonatkozott tárgyalásokat. Még egy kérdést szeretnék a fehér könyvből kiemelni, mégpedig a nem kérdését. A nők, nyugdíjas nők általában szegényebbnek bizonyulnak nyugdíjas korukban, mint a férfiak. Ezt, <clears throat> ezt megtekintettük a nyugdíjasok nemi dimenziójának vizsgálata során. Ugyanakkor a nők általában hosszú, hosszabb ideig élnek a férfiaknál, korábban mennek viszont nyugdíjba, és kevesebb a körükben a kiegészítő nyugdíjrendszerrel való élés. Ezért ezt is meg kell tekintenünk. Nagyon fontos tehát a fehér könyven belül ennek a kérdésnek is a kezelése. A konzultáció során a parlament és néhány érdekelt úgy vélte, hogy a zöld könyvben ez a kérdés nem kapott elég hangsúlyt. Persze mindig tehetünk többet, remélem minden esetre, hogy nagyon sok, nagyon sok eredményt értünk el a fehér könyv kialakítása során, jó szöveget alakítottuk ki. Most a fehér könyvben meghatározott 20 intézkedés végrehajtása következik kompetencia megosztás és egyéb, és az a legfontosabb ezen belül, hogy az érdeklődőket is bevonjunk a munkába, pragmatikusan fogunk továbbra is eljárni, együtt fogunk működni az érdekeltekkel, mert biztosítani akarjuk azt, hogy a nyugdíjrendszerek továbbra is megfelelőek, biztonságosak és fenntarthatóak maradjanak. Az egyik nagyon fontos gondolat a fehér könyvben a nyugdíjak megfeleléséről szóló jelentés, amit jelenleg készítenek. Ezt a jelentést majd a foglalkoztatás és szociális minisztereknek június 21-i ülésükön fogják beterjeszteni, és ez hozzá fog járni majd az idősödésről szóló jelentéshez, annak érdekében, hogy a fenntarthatóságot és a megfelelőséget együtt tudjuk kezelni. A fehér könyv minden esetre szeretné biztosítani, hogy nyugdíjas éveikben az emberek megfelelő pénzből tudjanak élni, még akkor is, hogyha idősebb lesz a társadalom. A fehér könyv javaslatot tesz arra, hogy ezt hogy lehet elérni, és remélem, hogy a parlament is kifejti majd az ezzel kapcsolatos véleményét. Köszönöm. Merci Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm. Hát hallottuk már korábban is, hogy felvetette azokat az aggályokat, amelyeket mi is osztunk. A zöld könyvről szóló konzultációban folyamatosan felmerülnek ezek a problémák. Értjük azt, hogy mire utalt, hogy mit szeretne elérni. Ugyanazok a kérdések merülnek fel gyakran ismét, amik a kiegészítő nyugdíj jogosultságok hordozhatóság esetében is, de mindesetre az bevezetése nagyon jó kezdőpont volt. Jelentéstevőinknek szeretném megadni először a szót. Olmen Rojten asszony az egyik jelentéstevő, de alelnökként és az gazdasági szakbizottság jelentéstevőjeként majd én is szeretnék hozzászólni. Most pedig Omen Zsújtan asszony szó. Um, mevrouw de voorzitter, collega's. Ik vind dat Köszönöm szépen. Tisztelt eh, elnökasszony és tisztelt kollégák, nagyon eh, szép teljes képet ad a fehér könyv annak a következményeiről, a, hogyha nem tennénk meg azt, amit meg kell, hogy tegyünk. Nagyon egyszerűen azt látjuk, hogy eh, ha nem biztosítjuk a hogy biztosítanunk kell egy biztonságos és fenntartható nyugdíjat, ezt pedig csak reformok segítségével tudjuk megtenni, mégpedig egy sor területen. A bizottság nagyon világosan kifejti, hogy hogy mit lehet ennek érdekében tenni, és hozzátenném azt is, hogy a bizottság amikor valóban alaposan megtekintjük ezeket a, megtekintem ezeket a táblázatokat, akkor azt látjuk, hogy ö, ö, ennek a bemutatása nagyon nagy különbségeket mutat, hiszen látjuk, hogy az népesség csak 70%-a dolgozik 60, 65 éves koráig, és nagyon sok ország van, ahol még alacsonyabb ez a szám, tehát nem dolgoznak megfelelő számú mennyiségben az emberek megfelelő idős korig. Na most a nyugdíjkorhatár emelésen kívül még azt is biztosítanunk kell, hogy egyre több ember kerüljön, egyre több ember tudjon dolgozni, tehát hogy valóban dolgozzanak az emberek, amíg nyugdíjasok nem lesznek. Ezért nagyon fontos, hogy uniós szinten is megpróbáljunk bevezetni ezzel kapcsolatos intézkedéseket. A és én azt hiszem, hogy inkább a, a, a nyugdíj korhatár emelésén túlmenő intézkedéseket támogatnám aktívabban. A 2020-as stratégiában nem jelenik meg ez megfelelőképpen. Elnök asszony, egy másik bíró, bírálatom is lenne, és szeretném hallani, hogy Andor úrnak mi a véleménye, mégpedig az, hogy a szolvencia követelményeket hogy tudjuk hozzáigazítani a nyugdíjalapokhoz, tehát a fizetésképesség tőke követelményeit, hiszen a nyugdíj alapokra vonatkozó tőke követelmények egészen másképp néznek ki, mint mondjuk egy biztosítási biztosítóra vonatkozó tőkekövetelményen. Én nyilván nem azt várom, hogy a nyugdíjalapok hatalmas profitokat zsebeljenek be, de azért szeretném azt látni, hogyha ők is megfelelő, hogy ők is megfelelő bevételekkel rendelkezzenek. Egy sor országban azt látjuk, hogy a nyugdíj alapok nem megfelelő irányban mozognak, mivel nagyon alacsony a kamat, láb, és ez, ez ront a fedezeti követelményeken is. Tehát arról beszéltünk, hogy a fizető képességgel harmonizálni kell ezt, de úgy gondolom, hogy hogy, hogy meg kell védenünk azoknak az érdekeit is, akik a nyugdíj alapokba gyűjtik a pénzüket. Na most a 2020-as stratégia hangsúlyozza a szabad mozgás elvét is, és ez ugye azzal is jár, hogy aki valahol valahol nyugdíjat gyűjtött össze, az ne veszítse el a nyugdíj hordozhatóságát. Ugyanakkor azt is láttam, hogy a bizottság, az, az is jó lenne, hogyha a bizottság vizsgálatot indítna annak megvizsgálására, hogy ez a hordozhatóság az, ami a 1408-as irányel vonatkozik, az vajon kiterjeszthető-e? Thomas Mann úr, Omen Ruitán azt mondja, hogy négy percig beszélt, a Thomas Mann úrnak kicsit kevesebb idője lesz, de a többiek maximum két percet kapnak, mivel így is már tizen jelentkeztek. Őri úr is. Thomas Mann. Also kurz und knapp. Äh, Köszönöm szépen, röviden fogok szólni. Nagyon jó előadást hallottunk Andor úrtól Igaz, hogy Barnier és Rén biztosok is bemutatták ezt a fehér könyvet, tehát a bizottság nagyon sok oldalról megvigál, megvilágos, megvilágította ezt, és látjuk, hogy a zöld könyvben el leírott, leírott föltett kérdésekre nagyon jó válaszok érkeztek nagyon fontos a biztonság megteremtése, de ugyanakkor legyünk óvatosak is, mert nagyon fontos azt is átgondolni, hogy mit finanszírozunk, és hogy milyen módon finanszírozzuk ezeket a kérdéseket. És itt megint csak fölmerül a szolvencia kérdése, tehát az is fontos, hogy hogy tudjuk azt biztosítani, hogy a nyugdíj ö, ö, nyugdíjak nyugdíj alapok fizetőképessége megmarad. és az is fontos, hogy európai szinten milyen módon osztjuk meg a feladatokat. Tavaly például az ETUK is és a Business Europe is nyilatkozott erről a kérdésről, és egészen más véleményt, illetve igen, egészen más véleményt fejtette ki ezek kapcsolatban. Most, hogyha egy olyan teljesen finanszírozhatatlan rendszerünk van, akkor egyszerűen ez nem fog működni a munkavállalók számára se, és a munkadók számára se. Tehát olyan rendszert nem teremtetünk semmiképpen, amit utána nem tudunk finanszírozni. Nem szeretnénk azt, hogy az e, hogy a tagállamokban Európa miatt olyan helyzet álljon elő, ami elfogadhatatlan. Tehát nagyon fontos, hogy a válságos időkben óvatosan járjunk el mindezzel. Az a hordozhatóság szempontjából még mondanék valamit. Megkérdezném, hogy a tanácsban most mi a helyzet. A hordozhatóság kérdését nagyon fontos megoldani, de az is fontos, hogy azt biztosítsuk, hogy az egyik országban ellért, illetve összegyűjtött nyugdíjat át lehessen vinni egy másik országba. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos az megfelelő határidők, illetve időkeret meghatározása is. Tehát óvatosak legyünk. Láttunk már stressztesztet, tudjuk, hogy ezekkel kapcsolatban problémák merültek föl, és nagyon jó lenne, hogyha az időkeretet betartanánk. No. Ön többet is beszéltet valamit. két perc, de köszönöm, hogy példát mutatott. Biztos úr szeretne már most reagálni a jelentéstevők után, és akkor a többi felszalló következik. Listen... Köszönöm, nagy érdeklődéssel hallgattam az eddig elhangzottakat, és eh, Valóban itt már is rámutattak egy sor érdekes témára, amelyek összefüggnek a, a nyugdíjreformmal, illetve a teremtéssel, illetve az idősebb munkavállalók munkában maradásával, munkába állításával. Ezeken a területeken is Európa rendkívül eltérő példákat mutat. Vannak olyan országok, ahol viszonylag magas a foglalkoztatási arány, beleértve a legidősebb aktív munkavállalók munkavállalók foglalkoztatási arányát is. E, most pedig, amikor az aktív öregedés évét éljük, e, akkor e, beszélnünk kell arról, hogy a többi ország mit tegyen, hogy hogyan javíthassa, hogyan javíthatja ezt a helyzetet. Nyilvánvalóan a jól teljesítő országok sikereket értek el abban, hogy befogadóbb a munkaerőpiac, ebből tanulni kell. Valóban vannak országok, e, és általában azok az országok, ahol a munkanélküliség magas, nos általában azokban az országokban van probléma az idősebb munkavállalók foglalkoztatásával is. E, tehát ezt a problémát mi kezelgetjük a, az aktív idő, idősödés éve kapcsán. Megpróbálunk párbeszédet, legjobb gyakorlat cseréjét kialakítani, párbeszédet folytatni a szociális partnerekkel, az Európai Foglalkoztatási Konferenciát fogunk tartani szeptemberben, és azon egy külön panel fog foglalkozni az aktív örekedéssel, illetve a munka lehetőségekkel ebben a korosztályban. Ami a Solvency 2 követelményrendszert illeti, nyilván ez egy aggodalom, ez teljesen világos volt már a fehér könyv előtt is, és az a három biztos, Oli Rain és Michel Barnier, meg magam is nyilván nagyon oda kell, hogy figyeljünk ezekre a kérdésekre, ezekre az aggodalmakra. Azt azért nem mondanám, hogy én csak a postás vagyok itt, de majdnem mert a jogalkotási javaslatok az IORP kérdésében nyilvánvalóan Michel Barnierre tartoznak. Én azonban nem csak a parlamenti képviselőkkel találkoztam, hanem nyugdíj szervezetekkel is, a World Pension Summit, illetve a Handelsblatt berlini konferenciáján is hallottam, és beszélgettem emberekkel, és ezeket az aggodalmakat ott is elém tárták, ezeket nyilván továbbadom Barnier úrnak. Nyilván a jogalkotási javaslatokat a legnagyobb gondossággal kell e, elkészíteni, az IOPA javaslat mozdulataira is oda kell figyelnünk. Nyilvánvalóan nem lehet copy-paste megoldásokat alkalmazni a pénzügyi szektor más ágazataiból, a magánnyugdíj rendszerek esetén az Európai Bizottság rosszul játszaná a szerepét akkor, hogyha egy jól működő rendszert a javaslatai ásnának alá, vagy ingatnának meg. Mi szeretnénk jól működő nyugdíjrendszereket látni, ugyanakkor arra is oda kell figyelni, hogy legitim dolog egy szabályozó erőfeszítést tenni, akkor, amikor az instabilitás jelei tapasztalhatók a magán nyugdíjpénztárak körében. Tehát szükség van arra, hogy az állami nyugdíjakat megvédjük, megerősítsük, de van szükség arra is, hogy másfajta eszközökkel, intézkedésekkel a magánszektort, illetve a magánpillért is megerősítsük. Ebben az esetben a DG Markt feladata kialakítani és kidolgozni a megfelelő intézkedéseket, de természetesen nyitottak vagyunk a konzultációra önökkel is, illetve a többi érdekeltel is. Ami a, az átruházhatóságot a hordozhatóságot illeti, erről szó van a fehér könyvben is, de más dokumentumokban is. Beszéltünk a tanács elnökségével is, erről már a tanács lendő elnökségével, erre már utaltam. Fel kell mérni, hogy hogyan működnek, a, hogyan változnak az egyensúlyok a tanácson belül. A Handelsblatt konferencia keretén belül a kormány képviselőjével is tá, tárgyaltam, minisztérium képviselője számos gyakorlati kérdésre mutatott rá, illetve arra is, hogy a jogalap is változott az legutolsó tárgyalási kör óta, nyilván erre is oda kell figyelnünk. A dolog azonban, amire én itt kiegyezem a dolgot, az nem a jogi aspektusa a dolognak, bár az is fontos, hanem az, hogy a válság után elmélyültebben kell megértenünk azt, hogy szükség van egy európai munkaerőpiacra, amely nyilván több mobilitással jár. Németország is előmozdítja a munka, munkavállalók mobilitását. A mobilitás pedig csak akkor valósul meg, hogyha tiszteletben tartjuk a munkavállalók jogait, hogyha garantálni tudjuk azt, hogy nem vesznek el a nyugdíjjogosultságok, hogyha valaki csak néhány évre érkezik egy tagállamba dolgozni, aztán visszatér, vagy egy harmadikba megy, dolgozni, ne veszítse el a jogosultságát. Nyilván ha ez megvalósul, akkor az egész európai gazdaság és társadalom hasznot húz ebből, és hát részt is kell vállalnia ennek a reformnak a promotálásában. three, uh, yes, uh, last, the third question from... És hát volt még egy harmadik kérdés Ria Human Right-tól, igen, van egy felülvizsgálat, a, de korai szakaszában jár annak az irányelvnek a, a felülvizsgálata, tehát nem tudok erről még nyilatkozni igazán, erről tájékoztatom önöket majd. Én most a hordozhatóságra koncentrálok. Nem ez volt a kérdése? Mégse? Nos, hogyha 883-as irányelvről beszélünk, az a második pilléren belül eszköze lehetne a hordozhatóságnak. Tudom, hogy van egy ilyen tanulmány, vagy készül egy ilyen tanulmány, ennek vannak-e már eredményei, látható-e? Be kell vallanom, hogy egymást átfedő párbeszédek folynak ezekkel az ügyekkel kapcsolatban, de konkrét fejleményekről nem tudok beszámolni majd később Fredrik Darden. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, először is köszönöm szépen a prezentációját. Ebben a fehér könyvben átgondolták a zöld könyvvel kapcsolatos kérdéseket. Egy olyan téma sorról van szó, amelyet nagyon közel áll a szívünkhöz, és elnök asszony is említette a bevezetőjében ezt. Az az érzésem, hogy ez a fehér könyv mindezek dacára egy kicsit ideológiai orientációval rendelkezik, ahol a meg az, a, az életkor növelése az egyik megoldás. Tehát, hogy azt tapasztalom, hogy a hangsúlyt ezekre az elemekre hangsúlyozzák, és ez kár, mert az a kiegyensúlyozott vélemény, amit a parlament a zöld könyvről fogalmazott meg, az reméltük, hogy egy ugyanezt a, az egyensúlyt majd át tudjuk vinni a zöld könyvre is, illetve a fehér könyvre a parlament munkája révén. A nyugdíjba vonulási életkor. Ezzel kapcsolatban szerintem nem muszáj feltétlenül a legális életkort növelni, hanem az a fontos, hogy minden életkor szakasz esetében legyenek a megfelelő megoldások, a megfelelő finanszírozási kapacitás az első pillérből. És aztán a reális életkort is figyelembe kell venni a nyugdíjba vonás reális életkorát, mielőtt a törvényes életkort növeljük. Nagyon fontos az is, hogy itt az első pillérről van szó, ez a legszolidárisabb, legbiztosabb pillér. A többi pillér azok is értékesek, azok is beszállhatnak a versenybe, de minden előtt ezt az első pillért kell megerősíteni. És igazából nem értem, vagy nem hallottam az ön szavaiból, és a dokumentumokban sem látom azt, hogy a javaslatok mögött hol lennének azok az új költségvetési bevételek, amivel ezt az első pillért meg lehet erősíteni. És amikor ön arról beszél, hogy szükség van a harmadik pillér felé elmozdulni, akkor figyeljünk oda, hogy a harmadik pillér felé ezeket a közfinanszírozási eszközöket ne térítsük el, és így ne gyengítsük az első pillért. Most nem akarom a többiektől elvenni az időt, úgyhogy abba is hagyom. Elnök, Hirs asszony, és utána Döbecker úr következnek. Vielen Dank, Herr Kommissar. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a fehér könyv ismertetését. Azt hiszem, hogy a, a, a valóság hogy a valóság nem túl, túloz. Azt hiszem, hogy nagyon őszintén próbáljuk meg a helyzetet vázolni, illetve hogy most miről, miről legyen szó, miről vitázzunk. A, és, és nagyon fontos azokról is beszélni, akik most 50 évesek, de azokról is, akik 20 és 30 év között vannak. Ez a megfelelő vita tárgya, hiszen nagyon fontos, hogy a fenntarthatóságot, illetve a jövőbeni, jövőben is fenntartható biztonságot fenntartsuk és azt is, hogy az idősek között körében a foglalkoztatást ösztönözzük. De persze fokozatosan emelni kell majd a nyugdíj korhatárt, és ha ez nem is egy kellemesen hangzó válasz, mindenképpen őszinte válasz. De ugyanakkor nagyon fontos, hogy a fiatalok gener számára is megfelelő jövőképet tudjunk kialakítani a nyugdíj területén aztán pedig a a nyugdíj hordozhatósága, ahogy ön is mondta, nagyon fontos, hiszen az európai belső piacot ki akarjuk te- teljesíteni, szeretnénk biztosítani, hogy mindenki több országban is dolgozhasson, és hogy magával vihesse a nyugdíjjogosultságát is, de ehhez meg kell teremteni az alapokat hogy hogy is várhatnánk el a polgároktól, hogy valóban kihasználják a belső piac lehetőségeit, hogyha nem teremtjük meg annak a lehetőségét, hogy nyugdíjas korában is ö, megvalósíthatja ezt a ö, működő ö, mobilitást. Hogy ez is tervezés kérdése. Letelt a két perc, elnézést, hogy ennyire szigorú vagyok, de még újabb felszólalók iratkoztak fel, és most már le is zárom a sorukat. Döbbekker úr, és utána Renyi asszony. Uh, Köszönöm, én is megköszönöm Andor úrnak uh, azt, amit itt uh, előadott. Mindannyiunk számára érzékeny téma a nyugdíjpolitika. Ennek elég egyszerű oka van, a legtöbb ország nem tette meg azokat a lépéseket, amelyeket meg kellett volna tenni akkor, amikor még a demográfiai helyzet sokkal jobb volt. Nyilvánvalóan nagyon sok tagállam szorul strukturális átalakításra. Akkor alakultak ki a jelenlegi nyugdíjrendszerek, amikor 65 év volt a várható élettartam, most pedig 80-82 év. Tehát éppen ezért én üdvözlöm a fehér könyvet. Két percen van, tudom. Sietek a tagállamok eh, leginkább az első pillérre eh, koncentrálnak, szerintem ez egy elavult eh, álláspont. Az első pillér egyfajta védőhálóként kell, hogy funkcionáljon azok számára elsősorban, akiknek a második, harmadik pillérben nincsenek lehetőségeik. Tehát ez egy filozófiai változást feltételez, és gyakorlatilag azt szeretném, hogyha ez megjelenne az specifikus ajánlásokban is, hogyan hogyan lehet, meg az is megjelenne, hogy hogyan lehet egy országot rábírni arra, hogy a reformot ténylegesen végrehajtsa, persze ajánlgatni lehet, de hogyan lehet végrehajtatni a reformot. Én egyébként támogatom azokat a nézeteket is, amik ezzel kapcsolatban itt elhangzottak. A pénzügyi tudás Eh, az, amit eh, növelni kell. A polgárok eh, nem tudják, hogy, kell, hogy le kell kiszámolni a nyugdíjat. Egyes országokban egyébként egy klikkel rá lehet keresni arra, hogy a, milyen nyugdíj jogosultságot szerzett eddig, mennyi lesz a várható nyugdíja, stb. Megint egy olyan téma, amelyel kapcsolatban szerintem az Európai Bizottság kezdeményező szerepet játszhatna, hogy ez a többi tagállamban is lehetőségé váljon. Tehát azt szeretném még egyszer egészen röviden, hogy ne legyünk ideológikusak, eh, és hajtsuk végre azokat a reformokat, amelyek fenntarthatóvá teszik a nyugdíjrendszert. Köszönöm. Köszönöm szépen. Renyé asszony, és aztán próba kiszúr kapnak szót. Minden. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, bevezető prezentációban ezt elmondta, hogy a GDP eh, 11,3%-át fordítjuk nyug, nyugdíjakra, de a harmadik oszlopban hogy néz ki a helyzet? Ausztriában 2003-4-ben, tehát már majdnem 10 évvel vezelő, ezelőtt a a harmadik oszlopra vonatkozóan adókedvezményeket vezettek be, és ezek a költségvetési bevételekben nem tükröződtek. Tehát tulajdonképpen a, ezek, ezek költségként jelentek meg a nyugdíjakkal. Mi erről a véleménye? Azon kívül a fehér könyvvel kapcsolatban azt tudjuk mondani, hogy nagyon jó elemzés, és elsősorban az a fontos, hogy mindenkinek adjunk munkát, illetve hogy mindenki tudjon dolgozni, tehát ne akarjon és hogy az, hogy itt hogy alakul ki a gazdasági függőség, illetve hogy néz ki, az nagyon jól le van írva, de a, a feladatok listáját nem tartjuk teljes mértékben kielégítőnek. Jó lenne, hogyha ebből a szempontból is koherensebb lenne a fehér könyv. Végül pedig megemlítette ön is az asszonyok, a nők kérdését. A jövőben nagyon fontos a nők kérdésének megközelítése, hiszen a válság fény fényében is látjuk, hogy mennyire tünékeny, mennyire nehéz a a nőket felbátorítani arra, hogy a harmadik oszlop adta lehetőségeket kihasználják, és hogy azokba az eszközökbe fektessenek bele, amelyek segítségével a, a, a, az első oszlopos finanszírozásokat is támogatni tudjuk. Köszönöm. Monsieur Pupakis. Pupakis úr. Utána Őri úr következnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, biztos úr. Engem a nyugdíjak kérdése, illetve a tisztességes nyugdíjak biztosításának a kérdése érdekel, illetve az is, hogy a növekvő munkanélküliség és a válság időszakában hogyan lehet mondjuk a szociális kohézió kérdését megfelelően kezelni. A nyugdíjak kérdése éppen ezért annyira fontos garantálnunk kell azt is, hogy az embereknek megfelelő munkahelye, megfelelő jövedelme van, és azok a reformok, amelyeket felsorolt, nem megfelelően kezelik ezeket, hanem rövid távú megközelítést alkalmaznak, gyakorlatilag eh, szalámi technikával, vagy feldarabolják, eh, és az éppen aktuális lukakat próbálják betömködni, Miközben például a görögök nagy, nagyon jelentős része már a szegénységi küszöb alatt él. Az a fehér könyvvel kapcsolatban. A nyugdíjalapok kérdésével persze kell nemzeti szinten foglalkozni, de nem szabad, hogy ezt alibiként használjuk, és csökkentsük a nyugdíjakat. Az időseket pedig szegénységbe taszítsuk, és kirekesztés sújtsa őket. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök asszony. Azt javaslom, hogy most először a biztos úr kapjon szót, hogy tudjon reagálni erre rengeteg kérdésre, és utána folytatjuk a kérdések sorát. Hat utolsó kérdezővel. Cannot answer all the question, I'm afraid, but... nem fogok tudni. Um, uh, which I hope, uh, uh... Nem tudom megválaszolni az összes kérdést, de a lényegeseket megpróbálom. Például az osztrák harmadik pillérről azt tudom mondani, hogy a, osztrák volt az az illető is, aki a zöld könyvvel kapcsolatos feladatokat készítette, illetve koordinálta, úgyhogy ő mindent tud erről. Na most, hogy logika, logikus ez vagy nem. A demográfiával szeretnénk érvelni, hiszen Európa nagyot változott demográfia területén, ez egy teljesen kulcsfontosságú trend, tendencia, és azt hiszem, hogy valaki meg is, ismét, meg is említette, hogy nagyon sok egymás követő kormány elszalasztotta a lehetőséget, hiszen ö, akkor még lett volna rá lehetőségük, hogy, a követke, hogy ne hárítsák le a következő kormányra, az ügyet. Na most már a következő kormány van, itt nincs több következő kormány. Most történt meg az, hogy a baby boomosok nyugdíjba vonulnak, csökken a dolgozó, aktív dolgozó népesség, ugyanakkor a válság következményeit is most éljük meg, úgyhogy most kell elkezdeni cselekedni. Én nem fogok olyan országokról beszélni, akik a különböző nyugdíj esetleg nem megfelelőképpen oldották meg. Most az előrelépés a lényeg. Nem mondanám ideologizálónak a fehér könyvet, de elmondtam, elmondanám, hogy amikor elindítottuk ezt a munkát, akkor választhattunk a között, hogy minden egyes részletet belefoglaljunk-e a konzultáció eredményéből, és egyfajta tarkabarka karácsonyfát készítsünk el, vagy csak a kulcsfontosságú üzenetekre koncentráljunk, és ezek mögé sorakoztassuk fel a megfelelő érverést. A második változathoz kötöttünk ki, és ezért nem láttunk olyan sok utalást például a, a a defined benefit és a defined contributionról szóló vita nem jelenik itt meg, nem ö, említjük meg az közép-európai nyugdíjrendszereket, hiszen ezekről is rengeteg vita folytathat, lenne folytatható, a, valamint a harmadik pilléről is. Mi úgy gondoljuk, hogy a tagállamoknak kell kialakítaniuk a saját ideális nyugdíjrendszerüket, és hogyha ebben, ezen belül szeretnének nagyobb teret biztosítani a, e, magánszektornak, akkor ezzel kapcsolatban mi tanácsot tudunk adni, de maguknak a pilléreknek a kialakítása és a nyugdíjrendszer összeállítása, annak összetétele teljes mértékben a tagállami hatáskörben marad. De ami mindenki számára világos feladat, és amelyben mindannyian egyetértünk, az az, hogy, hogy a magasabb e, hatékony foglalkoztatási rátákért kell küzdenünk. És úgy gondolom, hogy a kötelező nyugdíj korhatár sem ellentmondásos ebből a szempontból, bár ezt természetesen majd még megvitathatjuk. Minden esetre van egy paradox jellege itt a, a munkanélküliség idejében. De nem olyan nyugdíjrendszert szeretnénk most összeállítani, amely csak a munkanélküliség idejében működik, hanem olyat, ami minden, tehát hosszú távon is működik, és szeretnénk minden korosztály számára megfelelő te- körülményeket teremteni, és szeretnénk, hogyha a jelenlegi fiatal generációk is tudnák majd, hogy milyen, rend, milyen rendszer várja őket majd annak idején, hogyha elérik a nyugdíjkorhatárt. Tehát nagyon fontos itt a tudat, itt a tájékoztatás és a tájékoztatás. Természetesen a görög helyzet a legkeményebb helyzet, hiszen ott a reform, amely a demográfiai változásokon alapul, sajnos összeütközött a költségvetési megszorításokkal, és pontosan ez ez a kettő nem egymás ellen dolgozott. De természetesen ez nem jelenti azt, hogy itt bizonyos esetekben nem lesz szükséges költségvetési megszorításokra. Ezért nagyon fontos, hogy a miniszterek a kiigazítási feladatokat minél jobban, minél megfelelőben határozzák meg, de ez nem a mi dolgunk már. Öri úr, aztán Szerkesz úr. Köszönöm a szót, elnök asszony. Mindenek előtt ö, ö, magam is üdvözölném a fehér könyvet. Kétség kívül ö, sokkal tárgyilagosabb és elemzés színvonalában is egy sokkal komolyabb munka, mint ami a zöld könyv volt. Amennyit töprengek itt hallgatva a vitát is, meg a biztos úr beszámolóját is, hogy tulajdonképpen mi az, amit az Unió tehet ebben az ügyben végül is. Nemzeti hatáskörökről van szó, 27, nem, hamarosan 28 ország, jószerével 28 féle rendszere, és hát ugye a jogszabályalkotás területén viszonylag kevés a lehetőség, finanszírozás területén, ha úgy tetszik, még kevesebb a lehetőség, hisz adott itt a tagországok azok, akik a kompetensek a politikai koordinációban talán van valamivel több is, hát nyilván a szociális koordinációja is utalt a 883-asra, ott azért vannak konkrét kompetenciái, lehetőségei az uniónak. Nézve a, 20, a cselekvési tervet, ezt a 20 pontot, amit felsorolnak, ezeknek mindegyike külön, külön is komoly erőfeszítéseket, és ráadásul egyfajta folyamatos nyomon követést is igényelne. Tehát fölmerült bennem az egyrészt, hogy hogy próbálják ezt ütemezni, erről tudna hallanánk valami kicsit konkrétabbat, hogy mikor és hogy állnak ezek a, ezekkel a cselekvési pontokkal kapcsolatos munkálatok, illetve hogy nem gondolkoztunk-e, vagy nem gondolkozik -e a bizottság valami olyasmiben, hogy esetleg létre kéne hozni egy ilyen szolgáltató ügynökséget, amelyik monitoroz, gyűjt, elemez, tapasztalatokat szolgáltat, tehát valamilyen módon állandóan összegyűjti azokat az információkat, amik nyilvánvalóan részben konvergálnak, részben pedig, pedig széttartanak, és látjuk, milyen hihetetlen erőfeszítésre volt szüksége a bizottságnak magának, hogy most ami tudás van, ezt így összeszedje, de e, ezt nem, nem hiszem, hogy a bizottság képes lenne az, hogy ezt évről évre megismételje. Következésképpen valamilyen megoldáson gondolkodni kellene, hogy ténylegesen segíteni lehessen egyfajta konvergenciát. Köszönöm szépen. Alexandro... Alexandro Szerkász következik, utána Szilvana Rapti. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm biztos úr. Nagyon meglepett az, hogy az Európai Bizottság olyan reformokat ajánl a nyugdíjrendszerek tekintetében, amelyekkel mondjuk a fiskális konszolidáció problémáit lehetne megoldani. Ez hosszú időt vett igénybe, és ez a nyugó, nyugdíjrendszer majd csak 30-50-40-50 év múlva mutatja meg az előnyeit. Ezek az ajánlások csak kiigazításról, kiigazításról, kiigazításról szólnak, miközben társadalmi előnyöket, szociális előnyöket szeretnénk látni. De hát ez csak egy elméleti gondolat. Nemrég kaptam egy e-mailt, és amikor a reformról beszélünk, illetve már 2010-ben beszéltünk, azt láttuk, hogy azóta a helyzet romlott, de nem azért, mert az emberek jobban öregedtek volna, vagy a demográfiai változások így felgyorsultak volna, hanem azért, mert a fiskális konszolidáció és az a nyugdíjak kérdése nem összeegyeztethető jelen pillanatban. Sajnálatos módon a lakosság negyede, akik az aktív populáció részét képezhetnék, inaktívak. Biztos úr, úgy gondolom, hogy katasztrofális jövőkép áll a nyugdíjak előtt, hogyan lehet így megváltoztatni a rendszert? És van még egy megfigyelésem. Logikus, normális az, hogy a biztonság a rendszer alapvető részét képezze. De hogyan definiáljuk ezt? És mi fog történni azon több millió európai állampolgárral, akik 20-30 év múlva nem fogják élvezni a jogot a biztonságra és a nyugdíjra azért, mert a hozzáférési jogokat megváltoztattuk, mert a körülményeket megváltoztattuk, ami az elégséges nyugdíjhoz való hozzáférést biztosította volna, és itt a elementáris biztonságról van szó, és az ezt érintő fenyegetés sokkal súlyosabb, mint az a demográfiai katasztrófa, amiről folyamatosan ismételgetünk az elemzésekben. Rápti asszony, köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Több kérdésem volt, Szóval Köszönöm szépen, elnök asszony. A legtöbb kérdés, amit föl akartam tenni, a kollégáim már feltették, biztos úr. De a válaszaival arra ösztönzött, hogy újabb kérdéseket tegyek fel. Tehát a kérdéseim így hangzanak. Azt mondta, hogy a görögök esetében még mindig létfontosságú, hogy költségvetési kiigazításokkal éljünk. az a tény, hogy a népesség idősödik. Ez tény. Nézzünk körbe Európában. Olaszország, Spanyolország, Írország, Portugália. Ugyanaz történik ezekben az országokban is. Önnek mi a szándéka? Mit kíván tenni a nyugdíjrendszerrel és az idősödő népességgel ezekben az országokban? Ez az élet része, így alakult az életünk, így történnek a dolgok, ez történik. Sokat beszéltünk a tisztességes munkáról is. És ezt a kérdést Szegolasszonynak is feltettem, aki ön előtt volt itt. De most egy kicsit más kontextusban veszem, vetem fel. Beszélünk tehát a tisztességes munkáról. Amikor erről beszélünk, akkor a tisztességes nyugdíjakra is gondolunk-e? Mit gondol, hogyan lehet egy tisztességes nyugdíjrendszert felállítani? És egy utolsó kérdés, elnök asszony, kérjük és beszélünk is arról, hogy az idősek számára legyen munka Európában, és hogy az ő készségeiket használjuk fel. De ugyanakkor a fiatalok számára is kell, hogy legyen munkahely. Van-e olyan tanulmány, ami megmutatja, hogy ezek a munkahelyek, a munkalehetőségek mindkét kategória részére nyitva állnak-e. Blinkevics utászony kap szót. Becker úr után. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szakértők is régen tudják, mi is, a politikusok is nagyon régen kellene, hogy tudjuk, hogy mi a helyzet, és nagyon sok tagállam nem cselekszik ennek megfelelően. A fehér könyv valóban nagyon pozitív, és nyilván szükség van a reformokra, de például nálunk csak az tavaly kezdődtek el a reformok az európai szemeszter nyomán. Tehát a tagállamoknak kell most gondoskodni arról majd, hogy a fehér könyv ajánlásait megval, megvalósítsák, de nagyon nagy értéket tulajdonítok az európai szintű ajánlásoknak. A prezentációjában nagyon kulcsfontosságú dolgot mondott, mégpedig az, hogy a foglalkoztathatóságot kell megjavítani, többek között az idősebb munkavállalói, munkavállalókét is, és itt nem rövid távú megoldásokra van szükség, hanem reformokra. Kiváló eszköz tehát ez a fehér könyv arra, hogy a tagállamoknak megmutassuk, hogy milyen reformokra van szükség, és így a fehér könyv azt is ösztönözni, hogy végre felelősséget vállaljanak a politikusok, értünk is, de a jövendő generációkért is. Köszönöm szépen, Blinkevics aztán Ferti úr. Köszönöm szépen. Két kérdésem van. Az első, van-e olyan adat, amely azt mutatja, hogy mely tagállamokban csökkentették a nyugdíj rátát. Egyszerűen annyit mond a fehér könyv, hogy a nyugdíjak erős nyomást helyeznek a költségvetésre. A kérdés az az, hogy mely országok, hány ország csökkentette a nyugdíjakat. Ugye felmerül az a kérdés, hogy emelni kell a nyugdíjkorhatárt, erre azt mondjuk, hogy igen, bár nem népszerű, tudjuk, hogy meg kell lépni. Egyes tagállamok már egyébként léptek is ebben az ügyben, de nem látom felsorolva azt, hogy milyen intézkedéseket hoznak az egyes tagállamok arra vonatkozóan, hogy hosszabb ideig tartsák munkában az embereket. Milyen konkrét intézkedéseket tettek a tagállamok, melyek növelték a nyugdíjkorhatárt, mely melyek tudtak eredményt elérni az idősek foglalkoztatása területén. Olvastam a, az ország specifikus ajánlásokat is. Litvániának azt ajánlották, hogy szab, hagyjon fel bizonyos támogatási formákkal. Önök tudják e azt, hogy a litván kormány egy olyan lavasatot tett az asztalra, hogy 65 éves kor határ fölött hagyják el a munkaerőpiacot kvázi a törvény erejénél fogva a litvánok. Ez hogy egyeztethető össze azokkal, amit önök akarnak? Konferati úr. Nella ricerca di Köszönöm szépen. Biztos úr, stabilitást kíván a szociális, illetve társadalombiztosítási rendszerekbe vezetni. Nagyon sok országban megváltoztattak, megváltoztak ezek a eh, rendszerek, és most az a kockázat áll fenn, hogy egyre több embernek egyre nehezebb lesz majd a helyzete. Vegyük például a nők helyzetét, vegyük például a, a, a gyermekvállalást. A nők gyermekek szülnek, gondoskodnak a családjukról, és azon kívül még a fizetéssel kapcsolatos diszkrimináció is létezik, nincs egyenlő bér, egyenlő munkáért. És a diszkrimináció eredményeképpen a nők nyugdíja is alacsonyabb lesz, annak, annak ellenére, hogy tovább élnek. És ez azt jelenti, hogy minél idősebbek lesznek, annál szegényebbek lesznek. Hogy oldjuk meg ezt a problémát? Aztán a másik kérdés az az, hogy nem ugyanolyan értékű minden munka, például valaki egy vas és acél gyártó vállalatnál dolgozik, valaki mondjuk a légkondicionált helységben dolgozik, van, aki meg rendkívül forró helyzetben, forró, forró munkakörülmények között hőmérsékleten. Na most az két ilyen embernek is nagyon különböző a, a várható élettartama. Hogy tudjuk ez, ebből a szempontból is differenciálni a nyugdíjakat, tehát a különböző munkakörülmények szempontjából. Mi, végül pedig beszéltünk arról, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség a munkaerőpiacról. Van egy csomó ember, aki ideig dolgozik, aztán abba hagyja, aztán megint elkezd dolgozni. ezzel kapcsolatban problémák lépnek fel, és nagyon gyakran ezek a problémák a második oszlopos, második pilléres megoldásnál jelentkeznek. Ezekkel a kockázatokkal hogy számolunk fel el? Őri úr kérdésével kezdeném a kompetenciákról. Valóban jogi szempontból nem történt változás mindazonáltal a tagállamok üdvözölték az Európai Bizottság fellépését, a zöld könyvet, a fehér könyvet, és többen nem csinálnak ilyen dokumentumokat, például a belgák nagyon jó konferenciát tartották, és tartottak a belga elnökség alatt, és nyomon követő vitákat, de nagyon sok ország nem teszi ilyet. Ezért a bizottság elemzését és politikai dokumentumát üdvözölték. Még akkor is, hogyha gyakran részletes elemzéseket nyújtott és megkönnyíti a politikáról szóló párbeszédet. Bizonyos esetekben azonban, ahol világos kapcsolat van az európai munkaerőpiac, a nyugdíjak és az európai pénzügyi piacok között, explicit kérték, hogy legyen Európai Uniós szintű fellépés és ezért vállaltuk ezt a kötelezettséget, hogy ezt meg is tesszük. Hogy egy új ügynökségre szükség lenne, ez igazolható-e? Tudom, hogy vannak már meglévő ügynökségek, amelyek nehéz helyzetben találják magukat, és azért néhánynak a legitimitását így is kihívásnak tekintjük. Egy, a ECFIN és az Employment főigazgatóság a megfelelő adequacy report, az aging report és egyéb hasonló jelentések, valamint a, kap, a résztvevőkkel, érdekelt felekkel való kapcsolattartás tekintetében elvégzik már nagyjából ezt a munkát, és a politikai ajánlásoknak megfelelő hátteret teremtenek. Az ország specifikus ajánlások. Tavaly Barózó és is, idén is egy menetrendet, a végrehajtás menetrendjét határozta meg a tekintetben, hogy mit kell tenni, különösen a foglalkoztatás növelése szempontjából. Nem nagyon szeretem a vitának azt a részét, amikor a nyugdíjba vonulás időkorára, a nyugdíj korhatára összpontosítunk, mert túlságosan nagy hangsúlyt helyezünk úgy érzem arra, hogy minden nem és élet vagy korosztály tekintetében próbáljuk a foglalkoztatást növelni. De vannak olyan országok, ahol a nők foglalkoztatása csak éppen eléri az 50%-ot vagy kevesebb, és ezért több munkahely teremtési lehetőséget kell, különösen Dél-Európában, ezen országokban, de hát más országok, közép-európai országok esetében is jellemző ez, tehát több lehetőséget kell teremteni a nők munkahely találásának. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Az ECS erek egy része segít ebben a gyermekgondozás javítása és más akadályok elhárítása, amelyek megakadályozzák a nőket a munkaerőpiacra való visszatérésben. Ezekkel tudunk segíteni. Az élethosszig tartó tanulásban a vállalkozókedv, tisztességes munka, részmunkaidő, olyan munka, amely lehetővé teszi a társadalom biztosítási jogok megszerzését is. Hogyha a dokumentumokat áttekintjék, akkor azt is láthatják, hogy vannak úgynevezett minimunkahelyek néhány országban. Azt szeretnénk, hogyha lenne egy nagyon világos fellépés, és csökkentenénk az ilyen gyakorlatokat. Ehelyett az olyan gyakorlatokat támogatnánk, amelyek a szociális, illetve a társadalombiztosítási jogok gyűjtését is lehetővé teszik, hiszen különösen hosszú távon nem fenntartható az a gyakorlat, amelyet a, ezek a minimunkahelyek jelentenek. Hogyha ezek domináns részét képezik továbbra is a munkaerőpiacnak, még akkor is, hogyha ez csak néhány ágazatra érvényes. Tehát látnunk kell, a, majd az adekvát megoldásokról szóló jelentést, az Adequacy Reportot, ami nem sokára nyilvánosságra kerül. Ennek hatása lesz persze a nyug, nyugdíjakra is. Minden program ország beleesik ezekbe a különböző kategóriákba, amelyeket leír a jelentés. Vannak olyan országok, ahol a foglalkoztathatóság, illetve a magasabb foglalkoztatottsági szint elérése előttünk álló feladat. Néhány közgazdász talán fél komolyan még azt az érvet is felhozta, hogy érdemes lenne a nyugdíjkorhatát csökkenteni a válság miatt. Hogyha csak a matematikát matekozunk, akkor ez nem lehetetlen. Nem lehetetlen azt feltételezni, hogy a nyugdíjkorhatár csökkentésével végül egy olyan helyzetbe jutunk, amikor mindenkinek van munkahelye, és akkor majd elkezdhetjük megint növelni a nyugdíjkorhatárt. De mi azt feltételeztük, hogy a programországokban is, azon országokban, amelyek átmentek, vagy éppen válságon mennek át, majd ki fognak jutni a válságból, és a normális gazdasági növekedés útjára visszaérnek. De persze nem ennek a fehér könyvnek a feladata, hogy ezeket a problémákat megoldják. A problémákat azonban meg kell oldani, nem dolgozhatunk azon az alapon, hogy bizonyos országok örökké recesszióban maradnak. Feltételeznünk kell, hogy megtalálják majd a makrogazdasági problémáikra a megoldást, és kiegyensúlyozott növekedés fog megindulni ismét. Ezen az alapon kell dolgoznunk, és ezen az alapon kell a foglalkoztatási rátát is növelni, ami jelen pillanatban, amikor folyamatos pénzügyi nyomás nehezedik ezekre az országokra, a pénzügyi piacokról, nagyon nehéz, hiszen a tagállamoknak nagyon kicsi a manőverezési tere. Nagyon kevésé tudnak fellépni, mondjuk a munkahelyteremtés területén és máshol is. Folytatni kell tehát a munkát, a tisztességes nyugdíjak tekintetében is hogyan is tesszük ezt. Egy oldalról szeretnénk, hogyha a foglalkoztatási ráta növekedne, és azt is szeretnénk látni, hogyha a jog, jogok felhalmozásának hosszabb periódusa valósulna meg. Nicholas Barr a London School of Economics-ból nagyon világosan elmagyarázza a helyzetet a dokumentumban. Ezen a területen is vannak lehetséges megoldások, lehetséges irányok, amelyeket választani lehet a nyugdíjkorhatár növelése nem az első egyetlen módszer, lehet a járulékokat is növelni, de ennek nagyon negatív hatása van a gazdasági versenyképességre. Lehet továbbá egész egyszerűen elfogadni hosszú távon az alacsonyabb nyugdíjakat. De ennek az időskori elszegényedés az egyik kockázata, amit szintén szeretnénk elkerülni. Úgyhogy miután ezeket az irányokat átvizsgáltuk, az összes célt és paramétert elemeztük, ezekre a következtetésekre jutottunk, amiket lefektettünk a fehér könyvben. Szeretném megköszönni a hozzászólásaikat, a megjegyzéseiket, és nagy érdeklődéssel várjuk a jelentést is. Nagyon köszönjük, biztos úr. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes eszmecsere van, volt, e, és az Európai Bizottságot is rendkívül e, módon mobilizálta ez a kérdés e, szeretném megkérni a kollégákat, hogy ne menjenek el, mert egy napi rendi pontot frangle nyelven fogunk letárgyalni.